Dear colleagues, probably it is time. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy eljött az ideje, hogy elkezdjük az ülésünket. És már is a napi rendünk első pontjával kezdem, a napi rend elfogadása. Ha senki sem ellenzi a napi rendet, akkor módosítás nélkül elfogadhatjuk a napi rendet. Néhány közleményem van a kettes napi rendi pont kapcsán. Egyrészt egy rendkívüli envi találkozót tartunk Strasbourgban, március 9-én este 7 órakor, ahol Timmermans alelnökkel cserélünk eszmét a fenntartható növekedésről. 20 nyelvre van ma fordítás, és megszokás szerint az e-meeting applikáción keresztül, vagy a weben keresztül is nézhetik, nyomon követhetik az ülésünket. Már is rátérünk a legfontosabb napirendi pontunkra, a legfőbb napirendi pontunkra. Ez pedig Maros Sefcsovics bizottsági alelnökkel való eszmecsere, aki az Energia Unióért és az elkövetkező Energia Unió stratégiai keretért felel a bizottságon belül. Üdvözlöm, hogy először jár itt a HEMBI bizottságban, azaz az ENVI bizottságban az alelnök. Október 23-án az Európai Tanács a 2030-as éghajlat és energiapolitikai kereteket elfogadtam, és a tagállami következtetések um, egy teljesen összekapcsolt és működő energiapiacról szólnak, amivel csökkenteni lehet az energiafüggőséget és növelni lehet az energiabiztonságot. A mai eszmecserénk a hármas prioritás köré szerveződik, az ellenálló energiarendszer és a megfelelő energiaellátás, amelyet a, és éghajlatpolitika, amelyet a bizottság fog elfogadni. Az energiabiztonság, a versenyképes energiapiac, az energiahatékonyság, az EU energiamixének dekarbonizációja, azok a célok, amelyekről szó lesz, és ide tartozik még az EU világméretű vezető szerepének megőrzésére, kutatásfejlesztés. Ezekről a kérdésekről szeretnék eszmét cserélni a biztossal. Nagyon fontos ugyanakkor a 2000 az LTS e és a nem LTS e ágazatokban a 2030 utáni keret végrehajtásáról szóló bizottsági javaslat És így készülünk fel persze az éghajlatváltozási világkonferenciára. Nyomon követjük a kérdést. Egy hatékony környezetvédelmi politikával való kapcsolatot nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és nagyon fontos, hogy olyan jogszabályokat fogjunk el, fogadjunk el, amelyel csökkenthetjük az éghajlatváltozást okozó gázok kibocsátását. Szorosan szeretnénk együtt, szeretnék együttműködni a bizottsággal. A hetedik eh, kereten belül kialakítandó akcióterv keretén belül, amely nagy prioritást biztosít az európai ágazatoknak és állampolgároknak a 2015-ös bizottsági munkaprogram keretén belül bejelentették, hogy egy-két atmoszférikus szennyezőanyag kibocsátásáról szóló jogszabályt módosítani akarják. A 2030-as éghajlat és energia csomag folyamányaképpen. Nagy kíváncsisággal tekintünk a közös munka elébe, és ezért már is megadom az alelnöknek a szót. I want only uh, also to Ugyanakkor köszönöm a képviselőtársaimnak, akik itt vannak. Köszönöm, hogy eljöttek a látogatóknak is, akik eljöttek ide hozzánk a környezetvédelmi, vagy az NV szakbizottságban. Uh, dear, uh, Köszönöm szépen, Lavia elnök, tisztelt képviselők és kedves barátaim! köszönetet szeretnék mondani ezért a kedves meghívásért, hogy itt lehetek ma önökkel. És lehetőségem nyílik arra, hogy az ENVI szakbizottság külön ülésén itt lehetek. Ez lehetővé teszi számomra, hogy megosszam önökkel a gondolataimat. Hogy hogyan készítjük elő és véglegesítjük a keret tervet, amit február végéig véglegesítünk. És köszönöm az érdeklődésüket, az Energia Unió iránt, amit mutatnak. Tegnap lehetőségem volt arra, hogy az ITRE szakbizottság tagjaival eszmecserét folytassak. Ez nagyon hasznos volt számomra, mert nem csak azért vagyok itt, hogy beszéljek önökhöz, hanem azért is, hogy meghallgassam a véleményüket, az aggodalmaikat, elképzeléseiket, az Energia Unió prioritásait illetően. Úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi majd, hogy nagyon eredményesen működjünk együtt. Önök is tudják, hogy az Energia Unió az új Juncker bizottság egyik fő prioritása, ezért nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetek, ezt éppen időben történik, mert február 25-ig, a határidőig, amikor elfogadjuk majd az Energiaunió csomagot, még van néhány hetünk. Tudom, hogy néhányuk írásban is szeretne hozzájárulni ehhez a vitához, szívesen látom a véleményüket, de köszönöm a személyes szóbeli hozzájárulásukat is a konzultációs eljárás során. Ez Rigában is folytatódik majd. Tisztelt képviselők, kollégák, barátaim! Amikor az EB elnöke ismertette azt, hogy az Európai Bizottság hogyan akar változtatni a politikáján, akkor azt mondta, hogy bigger and big things. Mik ezek a nagy dolgok? Ezek azok a politikák, amiknek tényleg komoly kihatása van az Európai Uniós állampolgárok életére. Például a ingatlanok fűtési ára, hogy megengedhető legyen, mindenki megengedhesse magának, annak ellenére, hogy geopolitikai instabilitást látunk magunk körül. Hogy a KKV-k versenyképes árakon vehessék az energiát, és hogy a növekedés és munkahelyteremtés valós motorjai lehessenek. De ez Helsinki és Porto szakértőitől is függ, akik tudományos áttörést okozhatnak itt Európában, amit nem kell elutazni az USA-ba vagy Kínába, mert Európát továbbra is vezetőnek akarjuk tudni. De ez arról is szól, hogy Pozsonyban a gyermekeim, vagy az önök gyermekei Brüsszelben, vagy Berlinben, és az ő gyermekeik majd ne kelljen soha, hogy megfizessék azoknak a környezetvédelmi hibáknak az árát, amiket mi követünk el. Lehet, hogy ez nagyra törőnek tűnik, de elérhető. A politikai készenlét most megvan erre. A jelenlegi geopolitikai szituációban biztos vagyok abban, hogy erről még szó lesz, különösen a keleti határainkon kialakult helyzetet illetően. Sajnálatos módon az energiabiztonságot még égetőbb kérdésé tették Európában. A 2030-as klíma és energia keretről született tanácsi megegyezés lehetővé teszi, hogy ezt a vitát is arra élezzük ki, hogy Párizsban hogyan érjünk el eredményeket, és hogyan tegyeket a 2020-as, 30-as stratégia elkötelezettségeknek. A limai tárgyalás nagy kihívást jelentett, de össze tudtunk fogni, és pozitív előrelépést is láttunk a többi globális szereplő részéről, és ez nagyon optimistát tesz minket. És persze itt van az új bizottság, amely teherbíró energiapolitikát akar az Unióban. Már bemutattuk önöknek a Juncker beruházási tervet, aminek az a célja, hogy az energiaszektorban megfelelő beruházások valósuljanak meg, új környezeti projektek. Ez jól példázza, hogy hogyan változott a hangulat, és hogy az EB mennyire eldöntött, hogy ez prioritásként kezeli. Változtatnunk kell, és most ö, nagy lépést teszünk előre. Ehhez azonban együtt kell működnünk. Hölgyeim és uraim! Én úgy gondolom, hogy őszintének kell lennünk ebben a vitában annak ellenére, hogy előre léptünk az elmúlt években, azt is be kell ismernünk, hogy a jelenlegi energiapolitikáink fenntarthatatlanok minden aspektusokat figyelembe véve. Például az olaj ár állandóan ingatozik, ez spekulációhoz vezet, és hosszú távon uh, instabilitáshoz. A legtöbb energia, amit felhasználunk, az EU-n kívülről érkezik, néhány országból, olyan országokból, akik ezt ütőkártyaként használják ki. Ez politikai fennakadásokat okoz. Láthatják a képernyőn azt a diát, ami azt mutatja, hogy mennyire függünk az importtól, és hogy mennyire nőtt az import volumen az elmúlt években. Ezen kívül valljuk be, hogy az energia rendszerünk szétaprózott, van 28 nemzeti rendszerünk, és nem függ össze, nem áll össze egy egységes energiarendszer. Ha megnézik ezt a diát, akkor láthatják, hogy milyen politikáink vannak a kapacitás építésre. Mennyire eltérnek a nemzeti stratégiák, és milyen megközelítést alkalmazunk. A megújuló energiaforrásokra. Persze ez jó sok pénzbe került nekünk, az adatok eltérnek. A Davoszi fórumon az hangzott el, hogyha összefognánk, akkor 140 milliárd eurót sporolhatnánk meg az EU-ban. De bele kell megint gondolnunk abba, hogy hogyan reformálhatunk meg a piacunkat, és hogyan kereshetnénk Európa szerte elfogadott megoldást azért, hogy energiával spóroljunk, és hozzáadott értéket teremtsünk. Ezen kívül, amikor hazatérünk ma az otthonainkba, A legtöbbünk elvárja az otthonától, hogy minden működik. Megfelelően működött a fűtés, van folyóvíz, és így tovább, de azért tudják azt is, hogy sajnálatos módon ez nem minden európaira igaz. Ha megnézzük ezt a diát, akkor láthatják, hogy a háztartásaink 10%-a energiadeprivált. Ez azt jelenti, hogy nem tudják kifizetni az energiaszámlát, nem engedhetik meg maguknak a fűtést. Nyilván az életminőségük sérül, mert nem engedhetnek meg maguknak olyan dolgokat, ami alapvető szolgáltatásnak minősül. De nem csak a fogyasztókról van szó, az európai cégek háromszoros gázárat kell, hogy fizessenek az amerikai versenytársakhoz képest, ez leterheli az ipart és a gazdaságot. Amikor az iparról beszélünk, a globális szinten a 10 top nap eleme gyártó cég közül egy se európai. Ha megnézik ezt a diát, akkor látják, hogy az elemeket és a tárolási kapacitást Európában fejleszteni kell, mert nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a hálózatok okos hálózattá válhassanak, ahhoz lépnünk kell, ahhoz, hogy fejlesztjük például a közlekedést. Ezen kívül valljuk be, hogy mink mindig túl sok energiát pocséklunk, még mindig túl szénterhelt a gazdaságunk, és ebben nagyon sokan egyetértenek, a zöld KKV-k, a főcégek, és hát biztos vagyok benne, hogy önök is itt az MV-ben ezt gondolják. A meghallgatásomon ismertettem, hogy egy olyan tervet dolgozunk ki, amely a legtöbb kihívásra választ ad. Én az Energia Uniót öt összefüggő dimenzióban képzelem el, és február végéig konkrét lépéseket tervezünk mind az öt dimenzióban. Az első dimenzió. Fokozni kell az ellátás biztonságát, ehhez szolidaritásra és bizalomra van szükség. Az EU több mint 400 milliárd euró energiaforrást importál minden évben. Ehhez nyilvánvalóan energiahatékonyabbnak kellene lennünk, és jobban kellene felhasználnunk a belső energiaforrásunkat is Európában. Ezen kívül diversifikálnunk kellene a forrásokat. Például emlékeznek a South Stream szágájára, és arra lehetőségre is, és leckére is, amit ebből tanultunk. Működjünk együtt Mogherini főképviselő asszonynal egy kicsit, próbáljunk meg eh, jobban fellépni az energiadiplomácia színpadán. A második dimenzió. Egy valós, egységes belső energiapiac amely versenyképes is. Miért mondom ezt? Egy olyan piacra van szükségünk, ahol az energia szabadon áramlik, a cégek a legjobb árakat kaphatják, és ugyanakkor társadalmilag és környezetileg is felelősek. Ehhez megfelelő jogi keretek összehangolására van szükség, de nyilván ez nem történhet meg egy nap alatt, Először is a regionális együttműködés és az európai keret nagyon fontos. Elmondhatom önöknek, hogy helyi szereplőkkel beszéltem, és most már meg vagyok róla győződve, hogy az Unió csak úgy lehet kiépíteni, ha minden szinten mindenkit bevonunk. Helyi szereplőket, okos közösségeket. Szó szerint be kell kapcsolnunk az állampolgárokat ebbe a hálózatba, mert csak akkor tehetünk eleget a kívásoknak. A harmadik dimenzió az az energia hatékonyság kérdése. Tudják, hogy ha kevesebbet használnánk fel, akkor kevesebbet szennyeznénk a környezetet, és ha javítanak a hatékonyságot, akkor az ellátás biztonsága, a versenyképesség és a fenntarthatóság is megvalósulna. De itt megint csak a fogyasztók kérdése nagyon fontos, hiszen számukra a leghatásosabb ez a változás, az épületek, közlekedés, a mindennapi élet minden aspektusai ide tartozik. Ide tartoznak a nagyújítások és a nagy piaci lehetőségek. Hogy osszak meg önökkel egy tapasztalatot az elmúlt néhány napból? Először is megtudtam, hogy az épületen 90%-a energia hatékony. Aztán a nyugdíj alap képviselőjével találkoztam, és azt mondták nekem, hogy 9 trillió eurónyi tőkével rendelkeznek, és a zöld projektekbe szeretnének beruházni, de ehhez szükség a jogbiztonságra, jó projektekre, és akkor szívesen beruháznak. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van a kereslet, ott van a beruházói érdeklődés, és eh, ott van az is, hogy ez a folyamat hatékonyabbá válhat egész Európában. A negyedik dimenzió az arról szól, hogy hogyan csökkenthetjük a szennyezést azáltal, hogy a szént, mint energiaforrás kivonjuk. A Párizsi úton Energia Unió felé haladunk októberben, megállapodtunk abban, hogy az üvegház gázok kibocsátását 40%-kal csökkentjük, ez kötelező cél. Említettem a limai tárgyalásokat, Áriás Kányete kollégám kitűnő munkát végzett, erős európai ütőkártyákat tett le az asztalra, és uh, tudatom mindenki, hogy Európa egységes hangon szól. Ez nagyon fontos volt a végkövetkeztetésekhez, mert így állapodhatunk majd meg Párizsban. Aztán én úgy gondolom, hogy a diplomácia egy dolog, de tennünk is kell valamit. Úgyhogy mindenkit arra bátorítanék, hogy a piaci stabilitási tartalékot illetően egyezenek meg hogy a kibocsátás kereskedelmet felülvizsgálhassuk. Tudom, hogy keményen dolgoznak, de minél gyorsabban kiegyezünk a tartalékokat illetően, annál gyorsabban jobb eredményeket érhetünk el a tárgyalásukon. Párizsban. Juncker elnök az Európai Uniót első számú megújuló energiaforrásokkal rendelkező gazdasága akarja tenni. Ehhez a széntől meg kell szabadulnunk a közlekedési szektorban, és az UHG kibocsátást is csökkentenünk kell. Végül az ötödik dimenzió, ez pedig nem más, mint a megújuló energiaforrások, fejlesztése, a kutatás és innováció segítségével. Ez alapvető fontosságú, nem csak az alternatív energiaforrások, hanem az is, hogy a fogyasztást csökkentsük. Top technológiákat kell alkalmaznunk ahhoz, hogy kiaknázhassuk az ipari lehetőségeket és növekedést teremthessünk. Tisztelt képviselők, ismertettem az öt dimenziót. Azt is mondtam, hogy egy holisztikus megközelítésre van szükség, közlekedés, környezetvédelem, versenyképesség, mezőgazdaság, iparpolitika, ezek mind összefüggnek. Nem csak én dolgozom nyilván ezen a projekten, 13 más biztos, 16 főigazgatóság, úgyhogy február végére rátni fogják a szektorokon átnyúló kollektív erőfeszítés eredményét, mert különböző szektorokból érkeznek majd a javaslatok. A biztosok egyetértenek ez ügyben. Azt is el szeretném kerülni, hogy túlságosan részletekbe menjek, mert amire szükség van, ez igazából itt a vita lenne. Hogy meghallgathassam az önök kérdéseit. De tudom, hogy egy dolgot ki szeretnének emelni. Úgyhogy hagyd mondjak valamit az irányításról. Szerintem mindjárt egyetértünk abban, hogy az Energia Unióhoz erős és hihető irányítási rendszerre van szükség. Tanulmányoztam azt a levelet, amit Juncker úrnak küldtek, Kanyete úrnak, és magam, és én is megkaptam ezt a levelet. Ezen kívül én nagyon komolyan veszem ezt a szerepet, és hiszek abban, hogy a parlamentnek kult szerepet kell játszania abban, hogy az energiaunió megvalósulhasson. Tehát február végén, amikor elfogadjuk a stratégiát, akkor megígérem önöknek, hogy először önökhöz látogatok el, és önöknek, a parlament tagjainak ismertetem ezt a tervet, sőt nem csak a stratégiát, hanem kérem a támogatásukat is, mert meg vagyok róla győződve, hogy csak az önök támogatásával valósíthatjuk meg az Európai Uniót, és vihetjük sikerre. Ezt és adhatunk konkrét eredményeket az állampolgároknak. Köszönöm. For your <clears throat> introductory statement, and now we can... Köszönöm szépen ezt a, ezeket a bevezető felszólalásokat. Most kezdjük az első kérdés-válaszkört. A Koordinátorok ké a szó. Két percre szorítkozom mindenki ez a kérésem, Liza úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm alelnök úrnak is ezt az előadást. Különösen a záró nyilatkozatot köszönjük, ahol az Európai Parlament jelentőségére mutatott rá. Egy kérdésem lenne tisztázásképpen Ugye volt egy közös dokumentum, amit Jizsi Búzek és mások is írtak, és ebben azt írjuk, hogy nagyon aggasztó a számunkra az, hogy a tanácsban és esetleg a bizottságban is azt mérlegelik, hogy az Energiaunió jövőbeli stratégiáját, különösen a 2020-as célok tekintetében már nem irányelvekkel együttdöntési eljárás során szeretnék tető alá hozni, hanem egy új kormányzási keretben, egy régi dokumentumban, bizottsági dokumentumban azt olvassuk, hogy a parlament és mások is természetesen bevonódnak ebbe a folyamatba, de most már aggódunk. Természetesen jó lenne, hogyha bevonnák ebbe a parlamentet, de hogyha ugye nem irányelvről van szó, és mi a nem törvényhozói minőségben veszünk részt ebben a folyamatban, például az energia governance és az effort sharing témájában, akkor ez nagyon aggasztó nem csak az ipari szektor képviselőről van szó, hanem az egész parlamentről, hiszen ez, ez lenne az első olyan eset, amikor kormányközi politikára teszünk egy visszalépést, és eltávolodunk az együttdöntési eljárástól. És itt Juncker biztos úrnál is van egy nagy kérdőjelem, hogy ezt így gondolja. Ez az első kérdésem, tehát, hogy ezt ön így ez valóban komoly -e. Aztán, ami az energiahatékonyságot illeti, Jean-Claude Juncker a beszédében világosan állásfoglalt a e tekintetben is a 30% itt kötelező jellegű lesz, és 2020 után pedig folytatódik ez a folyamat, része, ez, része ezek a célszámok az ön stratégiájának is. Köszönöm szépen, Matthias Költe következik, köszönöm szépen, köszönöm alelnök úr, köszönöm ezt a bemutatót, Köszönöm ezeket a kulcsszavakat az Energia Unió kapcsán, és itt volt egy dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, ez a bizalom kérdése. Ugye a jelenlegi bizottság már eléggé frusztrált minket itt a Környezetvédelmi Szakbizottságban, fellépés, illetve fellépés hiánya, visszavették a csomagot. Hát üdvözlöm Timmermans urat, ugyanis a bizalom így nem fog épülni, az biztos. Ugye mi ahhoz vagyunk szokva, hogy közös tárgyalások során állapítjuk meg a legfontosabb pilléreket és tevékenységünket, hiszen arról van szó, hogy hol történnek majd beruházások, hiszen csak így lehet munkahelyeket teremteni, és csak így tudjuk megteremteni az energiauniót és az ehhez szükséges forrásokat is. Köszönöm tehát ezt az előadást, és Isza kollega úr már említette a governance, az irányítást, erre nem szeretnék most kitérni, de a párizsi úti tervre igen, azt hiszem, hogy itt nagyon sok ö, ö, érz, nagyon nagy érzékkel kell ehhez hozzáállni, nagyon sok tapintattal, a mm, diplomácia bizonyított, nagyon kiválóak voltak ezek a tárgyalások az előadás szerint, de szeretném tudni, hogy végül is ki ki mondja meg, ki a vezetője ennek az egész, ki az iránytója ennek a folyamatnak, jó lenne, hogyha Timmermans úr is részt venne ebben, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy kivel tárgyalnak ilyen formában az Energiaunió véleményem szerint nagyon szorosan összekapcsolódik a környezetvédelmi politikával is, és ez fontos, hogy ez nem mindenki tisztában legyen. Ami az áram, a villamosenergia árakat illeti. Nos, a köztámogatottság akkor szokott csökkenni, amikor az egyes magán személyek számlájára indul meg a folyamat, és őnekik lesz drágább a villamosenergia és jó lenne, hogyha itt is egy contracting modellben gondolkodna a bizottság, tehát hogyha itt a kamatok és a visszatérítések rendszere annak mentén szerveződne, hogy a megtakarításokat figyelembe vegyék. Tehát az energia szegény háztartásoknak kell -e esélyt adni arra, hogy energiahatékonyságot építsenek fel. Természetesen nagyon fontosak itt az egyes társadalmi programok, ami itt fontos a megújuló energia fejlesztés szempontjából, hogy intelligens hálózatokat hozzunk létre határokon átnyúló projektek segítségével, hogy a hiányosságokat orvosoljuk. Egyszerűen tarthatatlan az, hogy például a mi, az én országomban négy zónában szabályozzák ezeket az árakat. Nagyon fontos lenne, hogyha európaizálnák ezt az egészet. Látom, hogy az elnök úr már integet, nem szeretném megkapni a fejszét a fejemre, egyszerűen lezárom a mondandómat. Köszönöm szépen még egyszer ezt az előadást. Köszönöm, Matthias. Marangéri aztán következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Nos, szorosan kapcsolódik a megújuló energiákhoz a kérdésem, ami el is hangzott. Pontosan erre akartam kitérni, különösen az Egyesült Királyság tekintetében. Ugye az árapályerőművek óriási energiaforrás jelentenek számunkra. A szanzibei létesítményre gondolok, 2018-ban ez bekapcsolódik az Egyesült Királyság energiahálózatába, és ez egy olyan modell, amelyet a brit szigeteken mindenképpen tovább tudunk alkalmazni, de talán Európa más részein is ígéretes lenne ez a technológia. Óriási mennyiségű energiát lehet generálni az árapály erőművel, nagyon kicsi eszközre van ehhez szükség az Európai Unióból. Nagyon kevés, vagy akár nulla támogatásról van szó. És azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem Egyesült Királysági forrás, hanem Európa számára rendelkezésre álló forrás az, az Egyesült Királyságban azonban van egy olyan folyó, aminek az egyik legnagyobb az árapály energia kibocsátása, Óriási potenciált jelent ez azonban az európai ipar számára is. Ez a konkrét projekt a 65%-a európai terméken alapszik, a turbinák például, óriási potenciál van, rengeteg lehetőség van, ezt szeretném kihangsúlyozni, és az a kérdésem, hogy önök hogyan tervezik ezeket a projekteket támogatni. A, nagyon fontos az is, hogy az a projektek kellékei Európában kerüljenek előállításra, gyártásra. Köszönöm szépen. Az ALDE csoporttól Fária úr következik. objetivo de chegar um mercado único de energia data de há muito. 2014 erre a práz szubszidia ki Isten. Köszönöm szépen. Jelenleg 2015-ben vagyunk, és még mindig a közös energiastratégiát próbáljuk meghatározni, pedig régóta ezzel foglalkozunk. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy itt van a körünkben, biztos úr. Az energiabiztonság nemzeti szinten épp olyan fontos, mint európai szinten, és az egyes tagállamok persze a saját energiabiztonságuk kérdését mindig fontosabbnak tekintik, mint a közösségi energiabiztonság kérdését. Láttuk az olajpiac változásait, ön pedig az európai energiapiac megváltozásáról, megváltoztatásáról és az új energiapiacról beszélt. Kérdezem öntől, hogyan halad a határokon átnyúló interkonnexió vagy a rendszerek, nemzeti rendszerek összekapcsolásának ügye. És a bizottság részéről nyomon követik-e például az elszigetelt eh, régiók eh, kérdéseit, gondolok például az ibériai félszigetre léteznek-e az európai alapokban pénzeszközök a stratégiai beruházásokra. Az elektromos áram előállításában ö, még mindig nagyon sok szént használunk föl Európában, miközben a palagáz forradalom Amerikában már zajlik, és a palagáz felhasználása csökkenti a széndiokszid kibocsátást. Ne felejtsük el, hogy 500 ezer emberrel kevesebb halna meg Európában, hogyha csökkentenénk a levegőszennyeződést. Ráadásul rengeteg pénzt is fordítottunk e probléma megoldására. Kérdezem tehát, hogy a bizottság hogyan látja ezt a kérdést. Most pedig a GUE nevében Konacsna asszony. Ja, děkuji eh, za slovo a děkuji i panu místopředsedovi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, itt számos dolog elhangzott. Néhány kollega azonban sajnos nem tudott eljönni. Nagyon sok téma van, és ezekkel a sürgős témákkal kapcsolatban elég sok levelet is kiküldtünk. Nagy, nagyon örülünk annak, hogy a bizottság képviselője eljött körünkbe, Remélem, hogy eh, ez gyakori esemény lesz a jövőben és a jövő hónapok során. Az utóbbi napok során nagyon sokat hallottunk a megemelkedett eh, villamosenergia árakról a háztartásokban. A kérdésem az, hogy mit kíván tenni ezzel a sajnálatos eseménnyel. Van-e konkrét eh, intézkedéscsomag ennek az orvoslására. A, ön is a, említette az ITRE szakbizottságban, hogy mi hiányzik. Itt tulajdonképpen az összehangolt fellépés ö, ö, hiányzik, és a gazdaságosság, gazdaságos gondolkodás a kérdés az az, hogy ön hogy ön hogyan gondolja megakadályozni az energiapazarlást, ami pedig a hálózatok fejlesztését, a tranzit hálózatok fejlesztését illeti a villamosenergia területen. Nos, interkonnekció nélkül ezt nem lehet kifejleszteni. Bizonyos tagállamokban ez, erre nincs meg a megfelelő technológia. A nagy hálózatok kialakítása problematikus, nagyon fontos, hogy ne legyenek áramkimaratások, például a cseh köztársaságban erre sor került, amiatt, mivel Németországon keresztül megy egy ilyen nagyobb hálózat a cseh köztársaságig, és nagyon sokszor nincs kihatásunk arra, hogy mi történik vannak olyan államok, amelyek egyszerűen emiatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek. Köszönöm. Greens Basic Out. Most pedig Bazáik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Sefkovics úr, hogy eljött közénk, és figyel a parlament óhajaira, kívánságaira az Energiaunió kapcsán, ezt nagyra értékeljük. Nos, a vitában azt szeretném, itt, itt, itt ülök, itt ülök, semmi baj, nagy ürelés terem, ez, de itt ülök, integetek. Azt szeretném tehát a vitában, hogy az öt pillérben megegyezünk, de azt hiszem, hogy ebben nincsen vita közöttünk. Ez egy logikus dolog volna. De azt várom, hogy február végén, amikor a bizottság előáll, akkor a napirendjükre külön hangsúlyt fektessen. Máskülönben hogyha az energia unióról beszélünk, az olyan lesz, mint amikor a világbékéről beszélünk. Hát ki ellenezné a világbékét, ugye? De ha nincsen világos, határozott fellépés, és hogyha nincsenek pontos prioritások meghatározva, akkor ez semmit sem ér. Nos, én három ilyen prioritást vetnék fel önnek, és kíváncsi vagyok a véleményére. Egyrészt, az energiauniót éghajlat és energiauniónak kell nevezni, hiszen az a kulcskérdés, hogyan tudjuk az éghajlatváltozás elleni harcot és az energiabiztonság ügyét összekapcsolni. E két ügynek együtt kell járnia, kéz a kézben kell járnia. Fontosnak tartom, hogy a bizottság kötelező érvényű a kötelező érvényűt kihangsúlyozom, cél alá jön elő. Másodszorban. Gyakran azt mondja, hogy Juncker elnök azt mondta, hogy a megújulókban elsők szeretnénk lenni, de hogyan lehetünk a megújulókban első helyen, hogyha a megújulók növekedése 2020-ig 5%-os, utána pedig 2025-ben csak 1%-kal nő. Sokkal becsvágyobbnak kell lennünk, hogyha valódi első helyet akarunk elérni. A harmadik kérdés, ez a nagy ismeretlen a teremben, minden tagállam hangsúlyozza, hogy a szerződés alapján minden tagállam maga dönthet a saját energiamixéről. Márpedig egész addig, amíg a szerződés ezen cikkére hivatkoznak a tagállamok, addig sok lesz a blabla az Energiaunióról, kevés konkrétumot látunk majd. Kérdezem, útjára indítja azt a vitát, amelynek segítségével elő lehet készíteni a szerződés módosítását olyan értelemben, hogy ne tagállami legyen az energiamix meghatározása. Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, Pier Nicola Piedicini, az FDD nevében. Köszönöm, elnök úr, itt vagyok, alelnök úr, itt vagyok. Biztos úr, a nem olyan régi tanulmányok azt mutatták be, hogy a fosszilis anyagok elfelhasználása, ha így tovább folytatódik, nem tudjuk csökkenteni az éghajlatváltozás folyamatát. A tanulmányok azt mutatják meg, hogy a gáztartalékok fele, az olajtartalékok harmada felhasználatlan kell, hogy maradjon, kitermeletlen kell, hogy maradjon 2050-ig annak érdekében, hogy 2% alá ö, gyűrjük le a felmelegedést. Az új európai energia politikában egy mondatra lettem figyelmes, mi szerint az a fontos, hogy integráljuk az infrastruktúráinkat, és tárgyaló potenciáljunkat megerősítsük a harmadik országok irányába. Nos, egy saját kezdeményezésű állásfoglalás indítványon gondolkoztam. Az AKC Európa delegációnak is tagja vagyok, és erről egyébként az AKC parlamenti közgyűlés már döntött is, amely az afrikai energiaforrások Európa által való nagyobb részben való felhasználását irányozná le. Ugyanakkor pedig gondoljanak bele, hogyha egyre több afrikai energiaforrást eh, használunk ki, termeltetünk ki, akkor nem tudunk megfelelni az éghajlatváltozási céloknak. Nagy szavakat használunk, de remélem, hogy nem vagyunk nagy képmutatók is egyszerre. Köszönöm szépen, most pedig megadom az alelnöknek, Sefkovics alelnöknek a szót, hogy az első kérdések, a kérdések első körére válaszoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Doktor Líze első kérdése a governance, az irányítás kérdésére vonatkozott, hogyha megengedik, egy picit hosszabban időznék a e kérdésnél, hiszen a legtöbb szakbizottsági tagot biztos érdekli ez a kérdés. Egy valamit világosan el kell mondanom, egy határozott, erős alapokon álló irányítási vagy governance rendszerre szükségünk, hogy a 2030-as célokat elérjük. Mire kell, hogy kiterjedjen ez a governance, ez az irányítási rendszer? Először biztosítanunk kell azt, hogy a rendszer lehetővé tegye számunkra, hogy a szakpolitikáink koherensebbek legyenek. És hogy a különböző szakpolitikai területekre betüremkedjék az éghajlatváltozási cél, hiszen csak így lehet előreláthatóvá tenni a politikát, és csak így nyerhetjük majd meg a beruházók érdeklődését. A beruházók gyakran arról beszélnek, hogy nagyobb szabályozói stabilitásra van szükség ahhoz, hogy beruházzunk a megújuló energiaforrásokba. Hogyha tehát kiszámítható keretfeltételeket dolgozunk ki, látni fogjuk, hogy egy csomó magánpénz áramlik majd a megújuló energiaforrások előállításában, mindenki szívesen ruház be a progresszív technológiákba, de még egyszer mondom, ehhez és stabilitásra van szükség. Ez szolgálja majd a governance, vagy az irányítási rendszer. Másodszorban, a governance rendszert úgy kell kialakítani, hogy a regionális együttműködést is támogassa. A kérdések első körében is felmerült már, hogy miért lepjük meg a szomszédainkat néha, miért hozunk döntéseket, eh, amelyek eh, nagyon nehéz helyzetbe hozzák például az energiahálózatukat, vagy az energiaiparukat. Nagyon fontos tehát, hogy eh, az Európai Tanács által októberben elfogadott éghajlatváltozási célt elérjük, tehát 2030-re 40%-os széndiokszid csökkentés, és minimum 27% legyen a megújuló becsatolási arány, ez egy kötelező cél szintén, és a minimum 27%-os energiatakarékossági intézkedés indikatív cél, nem kötelező cél, kompromisszum eredményeképpen jött létre. A negyedik cél az interkonnexióra vonatkozik, és azt mondja, hogy az összekapcsolás vagy az interkonnexió szintjét 50%-ra kell emelni 2030-ra. Ehhez persze jogszabályokra van szükség, tehát az ETS rendszert meg kell reformálnunk. Olyan jogalkotói javaslatokat kell elkészítenünk, amelyek az ETS ágazaton kívüli ágazatra is kiterjednek, és az energiahatékonysági irányelvet, az energia performancia irányelvet, az épületekre szóló irányelvet, és sorolhatnám még, és most mondom az állítmányt is, át kell alakítanunk, meg kell újítanunk. Nagyon becsvágyó jogalkotói napirendünk van tehát, és láthatják, hogy az Energia Unió csomagnak ez is a része, hiszen február végéig az Energia Unióra vonatkozó szöveget el szeretnénk készíteni. Körül akarjuk írni, hogy az átalakulást hogyan akarjuk elérni, hogy milyen lépéseket tervezünk. Ezután következik, most ezt magyarul mondom, a roadmap, a világos, határozott um, sarokpontokat tartalmazó úti terv, menetrend, um, és persze arra is szabályokat kell kialakítani, hogy hogyan lehet az infrastruktúrát jobban szabályozni, erről kérdezett több képviselő, hogyan lehet tehát prioritásokat kialakítani az infrastruktúrális projektjeinken belül, azért, hogy ezek igazi európai válaszokat adjanak az európai kihívásokra, és ne csak az nemzeti vagy tagállami határokra építjenek. Azután pedig a Párizsba vezető úti tervet is ki kell alakítanunk, az elkövetkező hetekben, hónapokban közös álláspontunkat ki kell alakítsuk azért, hogy létrejöhessen decemberben a Párizsi ülésen a globális megállapodás. Ugyanakkor ez is tartalmazza majd a 10%-os interkonnexiót. Ígéretem, tehát hogy február végére nagyon sok szöveget készítünk el, és mutatjuk be majd önöknek, és jelenthetem, hogy az Európai Parlament szerepe ebben a folyamatban kulcs jelentőségű lesz. Szorosan együtt szeretnénk önökkel dolgozni. Van itt még egy kérdés, amelyet meg szeretnénk változtatni. Ez pedig az, hogy hogyan lehet a beszámolás, a reporting rendszerét átalakítani az EU 2030-as célokról, az energiaunió kiépítéséről. Nos, először is azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy az energiaunió politikája az éghajlatváltozás politika beszámolójával kéz a kézben kell, hogy járjon. Egy beszámolói ciklust kell kiépíteni, ahol e kérdések két osztatát, két vetületét egyszerre meg tudjuk világítani. Persze bilaterális eszmét kell cserélni, bilaterálisan kell majd eszmét cserélni a tagállamokkal, meg önökkel a parlamenttel is megvizsgálva, hogyan halad előre az Unió. A beszámolói rendszert karcsúsítani, streamline-olni akarjuk, hogy kellő rugalmassággal, flexibilitással rendelkezzem, és ez így konkrét lehetőséget kínál számunkra arra is, hogy hogyan motiválhatjuk az egyes tagállamokat, illetve hogy hogyan bírálhatjuk őket. Ez az alapvető elképzelésünk. Persze sokkal részletezőbb, sokkal kidolgozottabb és pontosabb lesz ez, amikor az Energia Unió governance vagy irányítási rendszeréről szóló dokumentumot, meg az egész energia unióról szóló dokumentumot elfogadtuk, és jelzem, az egész folyamatban ba bevonjuk az Európai Parlamentet. Gróte képviselő a hulladék csomagról beszélt. Az Energia Unió prioritási, eh, a tevékenységi prioritásai között szerepel ez. Célunk, hogy egy új, becsvágyobb javaslattal álljunk elő, amely a termékek teljes életciklusát veszi figyelembe. Nem csak onnantól, hogy hulladékká válik valami, hanem a nyersanyagok felhasználásától, a gyártáson át, a csomagolás, a szállítás, felhasználás és az újra e, lerakás, illetve újrahasznosítás szempontjait holisztikusan akarjuk majd figyelembe venni, és természetesen igyekszünk majd csökkenteni a szállítási útvonalakat, és így jelentős energia megtakarítást is elérhetünk. Nagyon meghökkentem, amikor azt láttam, hogy az alumínium újrafelhasználásában mennyi energiát meg lehet takarítani. Tehát érdemes az egész folyamatot holisztikusan, hogy nem mondjuk az egész vertikumot áttekinteni, a cirkuláris gazdaság kérdéseire kitérni, és így eh, látni, hogy a hulladék gazdálkodás feltételeit hogyan lehet átalakítani a jövőben. Matthias Grótem beszélt az elektromosság problémájáról is. Németországban, de más országokban is jelentkezik ez a probléma. Mit tehetünk? Nos, úgy hiszem, hogy nagyon fragmentált jelenleg az elektromos árampiaca piaca Európában. Ezért egy új elektromos piac vagy árampiac tervezetére van szükség. Erre teszünk javaslatot. Az árampiac rendszeri dizájnját akarjuk átalakítani, mely egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít majd a megújulók betáplálásának, illetve a regionális és összeurópai európai együttműködésnek, hiszen az energia az árampiac átalakításával lehet csak a becsavagyú céljainkat elérni. Görling asszony az új progresszív technológiák felhasználására kérdezett rá. Ezért beszéltem én az ötödik dimenzióról, a kutatás fejlesztés támogatásáról. Görling asszony az ön által leírt ígéretes projekt biztos, hogy felkelti majd a kutatási, fejlesztői, community, közösségek érdeklődését, remélem legalábbis, hogy így lesz, és remélem, hogy sikerül majd a kofinanszírozást is megoldani, például a Juncker beruházási terv keretén belül, hiszen eredeti becsléseink alapján a Juncker alapokból való beruházásokat a különböző területeken osztják meg például az energiainfrastruktúra emelendő ki, és 27% a beruházási pénzekből a szállítási, közlekedési infrastruktúra javítására irányul majd. Úgy gondolom tehát, hogy itt komoly eredményekre számíthatunk, és persze az üzleti világnak is nagy lehetőségei vannak. Faria úr a TEN hálózat jobb igazgatására kérdezett rá. Nos, hogy őszinte legyek, jelenleg a helyzet úgy néz ki, hogy különböző forrásokba finanszírozzák a TEN projekteket, a strukturális alapból, a Connecting Europe facilitásból, vagy eszközből. Aztán van a PCI projektek soron, amelyek az energia biztonsági stratégiával függenek össze. És vannak olyan projektek, melyeket a Juncker tervből finanszírozunk majd. Ezeket a streameket, ezeket a projekt áramlatokat jobban kell majd prioritálni, azaz megfelelő prioritást, fontossági sorrendet kell kialakítani közöttük, megkeresve azokat, amelyek a legnagyobb európai hozzáadott értékkel járnak. De persze, ezt csak úgy lehet végrehajtani, hogy egy nyomon követési folyamatot is bevezetünk, megkérdezve akár a tagállamokat, hogy kedves tagállam, hogyha ez nem egy közösségi érdeket szolgál, vagy nem jól halad a projekt, miért ragaszkodsz hozzá, miért ne lehessen a strukturális alapokat más hasznosabb, könnyebben eredményt hozó célokra felhasználni. A hálózatok képítését a projektek is kell, hogy szolgálják tehát. Konecsna asszony a magas energia árról beszélt. Nos, úgy gondolom, hogy az árampiac redesignjának vagy újonnani kialakításában a kiskereskedelmi ára is figyelnünk kell. Hiszen ha megnézzük az áram előállítás költségét, ez nem annyira különbözik az USA, usa lévő tölté, költségtől, de adókat, díjakat, transzmissziós költségeket vetünk ki, ki erre, és így az áramárunk két-háromszor olyan magas, mint az Atlanti óceán túl élő partnereinknél, szabad az USA-ban. Ezért azt kell megvizsgálni, hogyan lehet jobban struktúrálni az árakat, és hogyan lehet az új árami, állami iránymutatásokat, melyekkel a megújulókat akarják helyzetbe hozni, jobban kialakítani, hogyan érhetjük tehát így azt el, hogy az árak csökkenjenek, és így versenyképesebbé váljanak a cégek is. Az energia pazarlás kapcsán úgy gondolom, hogy az design és az energia címkézésben tett jó kezdeményezésünket folytatnunk kell. Azt hiszem, hogy minnyáján tudjuk, hogy mennyire fontos volt az design és az energia labeling, vagy az energia címkézés. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen törvényeknek köszönhetően értük el az eredmények felét. 2020-ig ezzel az irányelvel ugyanannyi energiát fogunk megtakarítani, mint amennyit egy év alatt használunk. Egyszerűen az a feladat, hogy az eco-design és az energia címkézési irányelvet modernizáljuk, hiszen a cégek és a fogyasztók is ragaszkodnak hozzá, hogy az itt elért eredményeket ne adjuk föl, ez pedig, ezzel pedig az takarékosság és a CO2 csökkentést is szolgálhatjuk. Az épületek hatékonysága kapcsán azon gondolkozunk, hogy az Európai Beruházási Bankkal egy olyan eszközt dolgozunk ki, amely lehetővé teszi majd esetleg a önkormányzatok számára is, hogy nagyobb, bátra projekteket indítsanak útjukra, növelve így az épületek területén az energiahatékonyságot. Persze, egyszerűbb lehet a modell, mondjuk az, hogy íme itt a csökkentett energiaszámlam, osszuk meg a költségeket, mondjuk az éppen a tulajdonosa, meg a közkéz. Ez lehetne egy működő rendszer. Eghalt úr. Úgy gondolom, részben erre már válaszoltam. Nem egy új egy világos lépéseket akarunk kialakítani az energiaunióról, egy roadmap-et, egy irányelv, egy úti tervet dolgozunk ki, megadjuk, hogy a régi hatályos vagy a még el nem fogadott jogszabályok közül melyiket akarjuk átalakítani, melyiket vonjuk vissza, milyen új jogszabályokat tervezünk útjára bocsátani, és persze kérül, készülünk a Párizsi csúcsra is. Természetesen, hogyha már a tagállamok között létrejön a konszen, létrejött a konszenzus, már pedig az Európai Tanácsi következtetések e konszenzus tükrözik, akkor e konszenzus nekünk is kutya kötelességünk, hogy tiszteletben tartsuk. Az utolsó kérdés, kérdés pedig Pedicini kollega tette föl a széndiokszid árról. Egyetértek, a széndiokszid árat fixálni kell. Jelenleg nem megfelelő a széndiokszidár, az ETS rendszer nem működik, tehát a piaci stabilitási tartalékról megállapodásra kell jutni. El tudom, van elképzelésem arról, hogy az önök szakbizottságának és az itre nek az ipari szakbizottságban kialakult elképzeléseket hogyan lehet kibékíteni. Remélem, hogy mi hamarabb megállapodásra tudunk majd jutni, és megkezdhetjük a három oldalú tárgyalásokat, a trialógust. Ezután pedig mi a bizottság részéről nagyon hamarosan az ETS reformjára vonatkozó elképzeléseinket osztjuk meg önökkel, hiszen a párizsi csúcs előtt a cégek és a tárgyaló partnereink is világos elképzeléseket akarjak tőlünk. Ha a széndiokszidár megfelelő jelzést ad, és a piaci mechanizmus ismét megint működni fog, akkor azt hiszem, hogy a mai problémák eltűnnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük önnek ezt az első fordulót, és meg is kezdjük a második fordulót. Megkérnek mindenkit, hogy tartsa be a hozzászólási időt, ami másfél perc. Prostett asszony. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, biztos úr, korábban az egységes piacról, egységes energiapiacról beszélt, és azt is mondta, hogy az intelligens hálózatok rendszerében gondolkozik. Persze nagyon fontos, hogy az egyes helyi szervezetek, önkormányzatok ebben részt vegyenek, hiszen nagyon fontos az intelligens mobilitás, az energia hatékonyság például a közvilágítás keretében is nagyon fontos, hogy intelligens házakat építsünk, és az energia ö, takarékosság irányába haladjunk. De nagyon fontos, ugye ez egy, ez egy fontos ötlet, de nem szabad, hogy csak papíron maradjon ez az elképzelés. Önök is tudják, hogy ehhez pénzre van szükség, finanszírozása. És mi a terve európai szinten, biztos úr? az új intelligens hálózatokat hogyan kívánja kifejleszteni, hiszen ön is tudja, hogy a helyi, helyi szinten a szervezeteknek nagyon komoly költségvetési megszorításokkal kell küzdeniük. Mit tesz ennek érdekében, hogy ez a helyzet javuljon? Köszönöm. Mr. Paolucci. Paolucci úr. Signor Commissario, biztos úr. Az Energia Unió létrehozása hogyha el akarjuk kerülni az elméleti vitákat, azon keresztül jár, hogy az Európai Unión belüli eh, orsz piacok eh, elaprózódását meghaladjuk. Ezért kérem, hogy az ETS rendszer hiányosságaira is eh, figyeljem, hiszen az LTS e rendszer egyrészt a becsvágyó éghajlat céljainkat szolgálja, mégsem működik. Ráadásul a carbon leakage problémájára is választ kell adni. Támogatni kell a nagy energiaigényű eh, ágazatokat eh, a túl magas széndiokszid költség okán. Mi történt az acéliparban? Voltak, akik átal, átálltak, mások pedig leszerelték egy áraköt és elmentek külföldre, harmadik államokba. Éppen ezért az etés rendszert úgy kell kialakítani, hogy a harmadik államokkal is egyeztessük, és csökkentsük a közösségen belüli torzulásokat, és biztosítsuk az egyes tagállami költségvetések becsatolásának lehetőségét. Hiszen ha a tagállamok költségvetése nem kiegyensúlyozott, nem tudják figyelembe venni a kötelező célokat. Az Európai Parlament a múlt decemberében elfogadott állásfoglalásával kinyilvánította ebből a meggyőződését, de kérdezem öntől, hogy sikerül-e meg, megítélése szerint ezt a torzulást kiküszöbölni az új energiaunióra vonatkozó jogszabályokkal? Köszönöm, Görling asszony. Köszönöm szépen. Igen. Duncan úr nevében teszem fel ezt a kérdést, aki a frakciómat képviseli az váltással kapcsolatban. Amint ők tudják, az északi tengeri hálózat nagyon jó, fontos szerepet fog játszani, és biztosíthatja nagyon sok ország energiaellátását, és hozzásegíthet bizonyos tagállamokat, például az Egyesült Királyságot, hogy exportálják a termelt energiát hogyan biztosítja azt, hogy kiemelt szerepet kapjon a North Sea Grid, és hogyan kíván közzétenni egy progressz jelentés, még szeptember előtt, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eredményeket érjünk el. Thank you very much. And now, uh, Madame... Köszönöm szépen. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Sefcsovics úr, én is nagyon köszönöm önnek, hogy ismertette a programját. Két konkrét kérdésem van. Az első kérdés az energia infrastruktúrára vonatkozik. Öttinger úr is mondta, hogy nagyon fontos, hogy ezt kiépítsük Európában azért, hogy a déli napot és az északi szelet összefogjuk. De nagyon nagyok az akadályok, amikor konkrét tervek születnek. Talán érthető, hogy a népesség nagy része nem akarja helyben látni ezeket az erőműveket. Talán segíthetne abban, hogy helyben jobban megvalósuljanak ezek az infrastruktúrális kiépítések. A másik kérdésem a fára vonatkozik, valóban nincsen sok Európában, de ez a, a, az élő fák lekötik a széndiokszidot, és ezek nagyon hasznosak, tehát hogyha például összehasonlítom az acéllal, akkor sokkal kevésbé energia, intenzív és nagyon pozitív hatása van. Aztán a passzív házaknál is nagyon fontos például a fából képített szigetelő rész, részek kiépítése, és hát ez az azoknak is fontos, akik allergiásak bizonyos anyagokra Úgyhogy ön mit gondol, hogy a fának mi a szerepe ebben az energia mixben? Thank you very much. Uh, mi... Elnök. Gracias, presidente, y gracias al señor Sefcovic por su presencia aquí. Le confieso que la... Köszönöm szépen. Itt vagyok. Nem tudom, hogy ezt a csomagot föl lehet-e tartani a valóságban, amikor konkrét pénzekről, konkrét erőművekről van szó. Ön megújuló energiaforrásokról beszél, természetes energiaforrásokról, és természetesen én támogatom ezt a tervet, de aztán olvasom a híreket a palagáz kitermelést illetően, és hát nagyon negatívak a kritikák. Például a spanyol kormány belegondolt abba, hogy ezt a technológiát, a frackinget felhasználják-e. Azért, hogy több millió hektárnyi palagázt nyerjenek ki ez a fajta termelési, kitermelési technológia a nagy cégek érdekét képviselje. Ön azonban azt mondta, hogy számítsunk és számoljunk a helyi közösségekkel, de az esetünkben Spanyolországban ez nem történik meg, nem veszik figyelembe például a kisvárosok, kis közösségek véleményét, és azt se tudjuk, hogy kapunk-e hatástanulmányokat, hogy ezek a fajta kitermelési módszerek milyen hatása vannak az egészségre és lehet, hogy ránk kényszerítik ezeket az eljárásokat. De természetesen szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol erről. Very much, and now Mr. Turmes. Turmes úr. Uh, thank you, Commissioner. Uh, I think that... Köszönöm szépen, biztos úr. Én úgy gondolom, hogy az energia Unió sikeres lehet akkor, hogyha jól látható projektek működnek. Az északi-tengeri hálózat. Én egy 50 milliárdos projektet próbálok összehozni, és ön is említett, hogy a helyi közösségek részvétele mennyire fontos. Na most ez az egyik aspektus, hogy az állampolgárok jobban azonosuljanak ezekkel a projektekkel. Van azonban egy másik kérdés, a konvergenciája ezeknek a politikáknak. Há, számomra három létező direktíva gondoskodik erről. Az egyik a megújuló energiaforrás direktíva, nagyon sokan ugyan kritizálják ennek a megvalósulását nemzeti szinten, és nem támogatják, de a kettőnek semmi köze egymáshoz, hiszen Davosban is ismertetek erről egy tanulmányt. Aztán a megújuló energia forrásokat illetően folytatnunk kell a jogalkotást. Következő direktíva a passzív házak az energia igényt minimumra csökkentő lakhatás. A renoválásokat illetően a 2050-re lakott épületek 80%-a ma már készen áll, tehát ezt figyelembe kell venni. És a harmadik az energiahatékonysági direktívon 7-es cikke, és az öko-design irányelv. Hogyan biztosít ön minket arról, hogy ön és a bizottság számára ezek a jogszabályok, és csak így szólhat bele a parlament a jogalkotásba, mert később aztán nem fogunk semmilyen szerepet játszani. Tehát azt hogyan ígéri meg, hogy nem adja be a derekát egyetlen kormánynak sem, hogy 2020 után változzon a politika. E, köszönöm, Mazuronis úr. Dėkoju. Europos Sąjungos energetinė e, sąjunga az Energia Unió az Európai Unióban garantálja az egymással való összefogás fontosságát. Függünk egymástól, ez különösen most fontos, hogy az ellátási források bizonytalanná váltak. Gondolok itt például Oroszországra. A megújuló energiaforrások ez az egyik olyan elem, ami biztosítaná azt, hogy az ökológia és energiabiztonságot garantáljuk. A keresem a következő. Ön hogyan akarja támogatni a zöld növekedést, és a megújuló energiaforrások hosszú távú fejlesztését. Hogyan akarja csökkenteni az áram importját, és ösztönözni a helyi energiaforrások felhasználását. Elnök, köszönöm szépen, Balcó úr! Köszönöm a szót! Tisztelt Sefkovics úr, önt ebbe a bizottságban nem kérdezték a moszkvai látogatásáról. Ön találkozott az energiaügyi miniszterrel és a Gazprom elnökével. Nyilván tudjuk, hogy a gázállátás tekintetében az orosz gáz középtávon nem pótolható. Így ellátásbiztonságot több európai tagországnak az szállítási útvonal diverzifikálása jelentene, vagy jelentett volna. Azért így kell kérdeznem, mert nem tudom, hogy hogy állunk a déli áramlattal. Ugyanis tudjuk a magunk által fölállított versenyjogi szabályok megakadályozzák, jelenleg úgy tűnik a megépítését. Zárójelben megkérdezem, ilyen szempontból hogy tekint ön az északi áramlatra? Közvetlenül Németországot látja el, orosz gázzal, 51%-os gázprom tulajdonnal, akkor ez is kérdés. És szeretném megkérdezni, hogy ön reálisnak tartja-e azt az orosz bejelentést, hogy Törökországba épít vezetéket, és az Európai Unió ellátását onnan biztosítaná. Mert ha ezt reálisnak tartja, akkor azt kell megkérdeznem, hogy akkor az EU részéről mi a teendő? Что Köszönöm szépen, Ivo Belet úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok a jobb oldalán. szeretnék hollandul feltenni egy kérdést önnek, hogyha lehetőségem van. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött ma itt hozzánk. Ön említett bizonyos aspektusokat, és azt is említette, hogy a szén, mint energiaforrás csökkentése központi része az energia csomagnak, illetve a kibocsátás kereskedelmet, e, az, hogy mennyire nagyra törő ez a rendszer, illetve említett az, hogy az energiaintenzív iparágokat le kell építeni. De vannak indirekt formák is. Megtörténhet, hogy időlegesen megint megugranak az energia. Ezeket a költségeket le kell képezni az árban. Aztán, hogy néz ez ki adnak kompenzációt az iparnak. Vannak olyan vélemények, hogy nemzeti szinten nem szabad kompenzációt nyújtani, hanem csak Európai Unió szinten, mert különben verseny torzulás áll elő. Ön mit gondol erről? Köszönöm. Most Pavel Potsz úr. Köszönöm szépen, és üdvözlöm alelnök úr. Ahhoz, hogy az Unió létrejöjjön, ahhoz alapvető fontosság, hogy a hálózat, az infrastruktúra kiépüljön. Ez magától értetődő kell, hogy legyen. Ha nincs hálózat, akkor semmi nincs. De egy ilyen hálózathoz közösségi megközelítésre van szükség. Eddig ez inkább fragmentált nemzeti megközelítés volt, és ez azt jelenti, hogy például a spanyol-francia határ, a balti határok, a szigetállamok nagyon nehéz helyzetben vannak. Valami teljesen újra van szükség ahhoz, hogy a közösségi módszer uralkodjon el, vagy ha ez nem megy, akkor nyomást kell gyakorolni. Van valami új fegyelmező eszközük, hogy hogyan győzzék meg a tagállamokat, hogy támogassák ezt az elképzelést? Vagy képes nagyobb nyomást gyakorolni az új bizottság? Nem tudjuk. Nem tudjuk, mert látjuk, hogy a megvalósítás az késik a tagállamok részéről. Köszönöm. Elnök. Visnyevska asszony. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Wracam do kwestii, o którą już Pana... Köszönöm szépen. Biztos úr. Szeretnék visszatérni valamire, amit egyszer már megkérdeztem öntől a meghallgatáson. A szén kérdése, hogy hosszú távon például 2030-ig, vagy még azon túlmenően is, mondjuk 2050-ig, milyen szerepet szán a szénnek. Mi úgy gondoljuk, hogy azok az országok, amelyek sok szént használnak fel, például Lengyelország, az országom, meg kell, hogy reformálják az energia mixüket, anélkül azonban, hogy ez hatalmas társadalmi terheket róna az állampolgárokra. Pedig ennek vannak költségei, ennek a reformak, és ezek hatalmasak már ma is. Azok a régiók, amelyek hagyományosan szint hasznosítanak, vonakodnak. Ezért aztán a lengyel kormány nagyon nehéz helyzetbe került, itt pedig az energiabiztonság kerül ö, veszélybe. Ezen kívül szeretnék rákérdezni az elemzésekre. Ön azt mondja, hogy az uniónak alapvető része ez a tiszta szénenergia. Tényleg támogat alkalmazni tudják ezt a módszert úgy, hogy ne különböztessék meg a tagállamokat, mert ez azt jelenteni, hogy például a széniparban bizonyos munkahelyeket meg tudnánk őrizni. Aztán az energia unió pozíciójáról is szó van, hogy globális szinten mennyire maradhatunk versenyképesek. Köszönöm szépen, Nunyó Melló colega. Muito Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por agradecer ao Sr. Comissário a presença e a oportunidade que nos dá. Eh, köszönöm szépen, biztos úr. Először is köszönöm a látogatását a szakbizottságban. A korábbi európai tanácsi találkozókon is beszéltek már sokan az Európai Unióról, különösen az energiaszállításról, az ibériai félszigetről Franciaországba konkrétan. Itt különböző célokról beszélt a tanács, amelyek mellett elköteleződött. Mit szeretne most konkrétan tenni a biztos úr, hogy ezek a célok meg is valósuljanak? És még egy konkrét, egy konkrét választ szeretnék hallani. Ugyanis a folyékony gázterminálok, a 12 közül 7 az ibériai félszigeten található, és ezáltal az orosz import 50%-át fel lehetne váltani. Az 1,6% is már nagyon komoly arány, néhány tagállam 80, 100 százalékban Oroszország függő a gázfogyasztás tekintetében és az energia tartalékolás, tárolás tekintetében is. Még soha nem voltunk ennyire függőek Oroszországtól, és ez rendkívül aggasztó, de az ibériai félszigetről ez a forrás, ezt a függőséget nagyban csökkenthetné. A biztos úr terveiről kérdezem tehát a biztos urat, hogy mit gondol. Köszönöm szépen elnök úr. Nos, alelnök úr, az Energia Unió egy Mission Impossible-nek tűnik tulajdonképpen, hiszen itt 28 szakpolitikát és érdeket kell összeegyeztetni. Sok sikert ehhez. Az időkeret nyitott, az energiapiac változásait kell figyelembe vennünk elsősorban. A login effektust hogyan lehet megakadályozni? Ez a kérdés, hiszen az erőműépítés 40 évre meghatározza az egész energiatermelés, vagyis a 2030-as, 2040-es évre mit lehet ez ellen, ezek ellen a folyamatok ellenében tenni. Sok szó esett a pipeline-okról, természetesen ezekre szükségünk van. Önnek mi a rálátása erre, mire van szükség, mi felesleges, aztán a a helyi áramtermelőkről is szó esett, Obstetter úr részéről. Nos, szerintem valóban nagyon intenzíven együtt kell működni a helyi szervezetekkel, hiszen nagyon sok lehetőségük van ezen a szinten arra, hogy új energiapolitikát indítsunk. Köszönöm. Köszönöm, Szűjcászony. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Tudjuk azt, hogy a keletről érkező energia nagyon drága, gazdasági és politikai értelemben is. És Európai Unióként képesnek kell lennünk arra, hogy diversifikáljunk, új forrásokat használjunk fel, és meg kell vizsgálnunk, hogy mit lehet tennünk, ahogy ön is elmondta. Azon a dián, amit mutatott nekünk. Horvátországot nem láttuk, noha a 28 szabályozásról említést tett a biztos úr, úgyhogy nem ártaná, hogy a Horvátországot is láthatnánk ezen a dián. De a szerződések alapján a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy minden hogy minden egyes tagállamban a saját koktéljukat összeállítsák, energia mixüket, és a fenntartható forrásokat is meghatározhatják. Vannak olyan országok, ahol nagyon komoly akadályai vannak a reálgazdasági fejlődésnek, és említette a hálózatokat, de a szabályozási stabilitást is. Az a kérdésem konkrétan, hogy mit tervez a biztos úr, hogyan stabilizálná ezt a szabályozási kereket, mivel a szabályozási stabilitás nélkül nem lehet Európai Energiauniót létrehozni érdemben. A kérdés tehát az, hogy a szabályozási stabilitás hogyan jön létre természetesen a parlamenttel és a tanácssal együttműködve és hogyan lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni annak dacára, hogy a szerződés világosan kimondja, hogy a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a saját energia mixüket összeállítsák. Köszönöm szépen, Kádem Makasszony következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr. Szepkovics alelnök úr ma elmondta, hogy az Energia Unió öt egymást erősítő pillére alapszik, és a stratégiai keret kulcs intézkedéseit kell rögzíteni. Ma azonban ezt nem fejtette ki, máskor viszont beszélt arról, hogy az atomenergia, atomenergia is benne van ebbe az öt dimenzióba. Annak ellenére, hogy több tagállam, mint például Ausztria, elutasítják ezt az atomenergiát, és szeretnének teljesen kiszállni mások is a jövőben. Ennek dacára az Energia Unió keretében valószínűleg fontos szerepet kap az atomenergia. Ezáltal a nukleáris biztonság erősítése központi feladattá válik a jövőben is. Az új ö, nukleáris biztonság irányelv a funkcionális választásra épül, a működés és a, az energiapolitika másrészt tekintetében az egyes tagállamokban, azonban ez az irányelv a bizottság szerepét is erősíti a biztonság tekintetében. A kérdésem az, hogy nem érkezette el az ideje annak, hogy a bizottságban is a sugárzás védelmet és a, bizton, a nukleáris biztonságot külön válasszák hogy az, hogy az érdekkonfliktusokat elkerüljék. Ön mit gondol erről, és hogyan lehet a megfelelő szakértőket bevonni ebbe a munkába? Köszönöm szépen. Demis Mirker úr következik. Köszönöm szépen. Biztos úr. Az energiapolitika, ahogyan ezt mi elképzeljük, a megfizethetőségen, a fenntarthatóságon és a megvalósíthatóságon alapszik. A fenntartható energia mix, a fenntartható energiaforrások tekintetében meghatározó jelentősögi, tehát a fenntartható energiaforrásoknak nagyon fontos szerepük van ebben a koktélban. A geotermikus energia nagyon fontos a mi számunkra konkrétan, és számos más országokban is ígéretes projektek vannak folyamatban, Párizs, München régiója, Flandria és Hollandia határvidékeire gondolok többek között. Önnek mi a tervei a geotermikus energiaforrásokkal, és ön szerint miért nem használjuk jobban ezt, a, ezt az energiaforrást? ezt fejlesztenünk kellene például a gazdasági kockázatok elkerülése érdekében is. Talán ön is tudja, hogy ez év eleje óta van egy tervünk Belgiumra, Belgiumban, ennek keretében az energia ö, szolgáltatást ö, ö, a szolgáltatást szeretnénk szabályozni olyan formában, hogy a keresletet és a kínálatot össze hangoljuk egy intelligens hálózat, egy smart grid segítségével. A bizottság gondolkozik-e ilyen intézkedésekben? Információim szerint a norvég kollégák is dolgoznak ilyen projekten. Tavaly Norvégiában be is mutattak egy projektet ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Következik. Köszönöm. Szefkovics alelnök úrnak köszönöm, hogy eljött, nagy érdeklődéssel hallgattam meg ezt a prezentációt. Az Energiaunióra nagy szükség van, elengedhetetlen, ez nem csak az ellátás szempontjából, hanem a saját forrásaink hatékony kihasználása szempontjából is. Nos, Tarasz kolléga véleménye is ebbe az irányba halad, nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a nagyobb ütőerek, de a hajszálerekre is szükség van a hálózatban, vagyis globális és helyi mikroszinten is nagyon fontos az ellátás biztonsága. Ezért elérkezett az ideje annak, hogy egy integrált koncepciót alakítsunk ki az energia és a környezetvédelem összekapcsolásával a mező, és a mezőgazdaság összekapcsolásával a napsütés napsütéses órák száma nem mindenhol egyforma, de mindenhol legalább kicsiben meg lehet valósítani a napenergiát, az energia árak ezáltal csökkennének, és a mezőgazdászaink energiafüggőségét is az egy átfogó energiapolitika részévé kell tenni. A támogatások egy részét is erre kellene fordítani. Biztos úr, ön mit gondol erről az integrált energiakoncepcióról a környezetfejlesztés, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság területén? Gli obiettivi energetici per il 2030 sono a 2030-as energia célokat már meghatároztuk, de van ezek közül, amelyik indikatív. A megújuló energiaforrások becsatolásának céljai ugyanakkor kötelezőek az Energia Unió célja az, hogy megerősítsük, megerősítsük az interkonnexiót, megerősítsük az energiállátás biztonságát, és egy közös energiapiac jöjjön létre. De hogyan érhetjük el ezeket a célokat, hogyha az energia mix meghatározását kizárólag a tagállamok határozzák, megállítják össze? Vannak olyan államok, amelyek az nukleáris opció mellett teszik le voksukat, mások a széndiokszid megkötés mellett, mások pedig valóban kizöldítik a gazdaságokat. És aztán más-más országoknak más kapcsolatuk van Oroszországgal. Vannak olyan tagállamok, akik intenzifikálják Oroszországgal a kapcsolatukat, míg az Európai Unió ezen közben pedig más úton jár. Kérdezem, tehát a biztost, ahogy más kollega is megkérdezte előttem, hogy úgy gondolja, hogy ezek a különbségek összeegyeztethetőek-e az Energia Unióról alkotott elképzeléssel, illetve milyen konkrét intézkedéseket irányoznak elő, illetve milyen lépésekkel lehetne a valódi energia uniót létrehozni Európában. Van itt még egy kérdésem. Arra is kíváncsi volnék, hogy milyen mértékben lehet támogatni a tiszta energiaforrások, energiát előállító forrásokra vonatkozó kutatásokat. Köszönöm, Slek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, köszönöm. Szeretnék gratulálni Sepsovics biztos úrnak valamennyi törekvéséért, a tekintetben, hogy minden érdekelt felet a konzultációs folyamatba bekíván vonni az Energia Unió kapcsán. Szeretném kihangsúlyozni a e helyőt, és szeretném meghallgatni a válaszát, és az Energia Unióval kapcsolatban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez egy olyan unió, amit 2005-ben hoztunk létre, illetve akkor sorakoztunk fel mögé, és 2006-ban ratifikáltunk, és 8 tagú a nyugati Balkán országok, Ukrajna, Moldova, Törökország és mások a kapcsolt tagok. A kérdésem az az, hogy az Európai Unió való kapcsolatuk megváltozik-e e, ezeknek az országoknak? E, ennek az energiaközösségnek milyen szerepe lesz, e, és milyen kapcsolata lesz az Európai Unióval? Ugye ön is tudja, hogy a szén alapú erőművek nagyon komoly szerepet játszanak ez, ezen a területen az Európai Unió aláírása kihatással lehet-e ezekre az országokra, és megakadályozhatja -e ezeknek a szénalapú erőműveknek a további fejlesztését. Ezek az országok ugye többször jelölt országok is Európai Uniós csatlakozásra, ezt ne felejtsük el. A következő kérdésem Horvátország szagállanként hogyan javasolhat például bármilyen szénerőmű fejlesztés, hogyha a dekarbonizáció a cél. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönöm ezt a prezentációt, a programnak ezt a bemutatását a szakbizottságunk előtt. Az utóbbi évek során az Európai Unió néhány tagállama nagyon komolyan beruházott a megújuló energiaforrásokba, és ezekben, ezekben a forrásokban túl is mentek a célszámokon több országban és ennek pozitív hatásai is voltak. A bizottság mit tervez a zöld energia tekintetében, hogyan lehet ezt még attraktívábbá tenni a befektetők számára, és hogyan lehet elkerülni az árak emelkedését. A bizottság eh, hogyan gondolja a jogalkotási intézkedések intenzívebbé, hatékonyabbá tételék, a szállítás és az energiatanúsítványok kereskedelme tekintetében a mechanizmusokat hogyan kívánják hatékonyabbá tenni? Köszönöm, Dália asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az alelnök úrnak is, hogy eljött, és részt vesz a vitánkban az Energiaunió prioritásai kapcsán. És meg kell mondanom, hogy nagy örömmel hallottam, hogy az öt pillér egyike az Energia Unió kapcsán konkrétan a kutatás fejlesztés volt, mivel őszintén meg vagyok győződve arról, hogy a kutatás és az innováció az energiaszektorban segít minket ahhoz hozzá, hogy a klímaváltozással kapcsolatos céljainkat elérjük azt szeretném látni, hogy a kutatásfejlesztés valóban te, támogatja a bizottság, hiszen ez a, az átalakulás kulcsa. Nagyon fontos, hogy ez ne csak papíron maradjon, nagyon fontos, hogy ezt megvalósítsuk, és több információt szeretnék hallani arról, hogy milyen kulcsfontosságú fellépéseket tervez a bizottság a tekintetben, hogy az innovatív technológiákat támogassa, és az Európai Unió vezető szerepét visszaállítsa és a beruházási keret kapcsán hogyan gondolkozik a bizottság az intenzív és fenntartható technológiák létrehozása, továbbfejlesztése kapcsán, és itt a megfelelő alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban hogyan terveznek a jelenlegi helyzet után következne az elektromosítás, majd a teljes dekarbonizáció. Köszönöm szépen, Zdani úr következik. <coughs> Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mr. Vice President, uh, I'm... Alelnök úr, én is először is szeretném megköszönni az előttem szólókhoz hasonlóan a, az ön prezentációját az Energia Unió kapcsán. Ez alapvető fontosság az Európai Unió jövője szempontjából van, és nagyon fontos, hogy valódi élhető megoldásokat kínáljon ez az unió jövőre, és el kell kezdeni a megvalósításokat. különösen az oroszokkal kapcsolatos aggasztó helyzet kapcsán. És szeretnék felvetni egy konkrét témát. Őszintén, alelnök úr, nagyon komoly aggodalmaim vannak a tekintetben, hogy valódi elköteleződés van-e bizonyos tagállamokban, a tekintetben, hogy létrejöjjön valóban ez az energiaunió. Vannak bizonyos torzult elképzelések, torzult tervek bizonyos tagállamokban, amelyek véleményem szerint nem tartják tiszteletben a közös alapelveket, és hosszú távon aláshatják a közös törekvéseket az alternatív a fenntartható alternatívák és a folyamatos energiaellátás során. Például Magyarországot említenék egy olyan törvényt, amely további adóztatást vezetne be a napelemek tekintetében, még környezet szennyező, és környezet szennyező elemekre például nem. A, ugye tudjuk azt, hogy van egy botrányos egyezménye, titkos egyezménye az a Paks 2-re gondolok, a magyar kormány részéről, vagyis ez teljes mértékben szembe megy az Európai Unió stratégiával, ezért szeretném felhívni a bizottság figyelmét annak a szükségére, hogy ezt megakadályozok, ezt a folyamatot, mielőtt alásnált az energiauniót. Végül pedig e, alelnök úr, azt hiszem, hogy együtt kell dolgozunk intézményi szinten a közös célokon. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezárjuk a kérdések e, sorát. Zúrinyó úr kérdésével. Köszönöm szépen, alelnök úr. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, egy konkrét kérdésem van. Én is megköszönöm, hogy itt van körünkben. Arról beszélt, hogy egy stratégiai, egy világos stratégiai modellt alakítanak ki az összekapcsolás területén. És ezzel csökkenteni kell a bizonytalanság szintjét. Az egyik kérdés, amelyen dolgoznunk kell, éppen az egységes energiapiac kialakítására vonatkozik. Az interkonnexió, az összekapcsolás elengedhetetlenül fontos a szabad, intelligens energiapiac létrehozása tekintetében. De hát tudja, hogy a jelenlegi szabályozók csak fakultatívak, nem kötelező érvényűek. Ezért úgy gondolom, alelnök úr, hogy az Energia Unió létrehozásáról szóló irányelvben kötelező erővel kellene előírni az interkonnexióra, az összekapcsolásra vonatkozó szabályokat. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm a kérdésüket. 23 képviselőtársunk tette fel a kérdését, és most megadom az alelnöknek a szót. Sefkovics, biztos úr. Öné szó, és sok szerencsét, jó szerencsét. Hát igen, szükségem lesz rá, ez biztos elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm a felvetéseiket, azt is, hogy miről ne feledkezünk meg, amikor a jogszabálytervezeteinket, illetve a javaslatunkat elé készítjük. Igyekszem a lehető legtöbb kérdésre válaszolni. Az első kérdést Grosztett asszony tette fel, de úgy gondolom, hogy Meissner asszony Spotz képviselők kérdései is ilyen irányba mutattak. A hálózatokra, smart, az intelligens hálózatokra, smart gridekre vonatkoztak. Nos, amikor azon gondolkoztam, hogy mi a legnagyobb kihívása annak, hogy sikeresen létrejöjjön az Unió? akkor arra gondoltam, hogy a legfontosabb az lesz, a legnagyobb kihívás az lesz, hogy a nemzeti gondolkodásmódból az európai gondolkodásmódra álljunk át. Amikor megnézzük, hogy hány energiaminiszter jön el a tanácsüléseire, bizony gyakran azt látjuk, hogy még mindig nemzeti hatáskörben gondolkoznak az emberek. Tehát az ownership a folyamat tal való azonosulás szintjét meg kellene erősítenünk, sokkal több energiaminisztert kellene bevonni, és persze az önkormányzatokat, az állampolgárokat is, ő nekik lehetne gyakor, nyomást gyakorolni az energiaminiszterükre, az állampolgároknak, az önkormányzatoknak és a pénzügyminiszterükre is. Hiszen így vállalhatnának nagyobb szerepet a valódi közös európai fellépésben. Természetesen a tisztelt ház segítsége és az egyes képviselők segítsége is nagy eh, lendületet adhat az ügyben. Minden kártya a kezünkben van, de bizony kiátszani minden kártyát nem olyan könnyű, ez lesz az elkövetkező hónapok, évek legnagyobb kihívása. Az intelligens válo- városok és az intelligens hálózatok kérdése. Intelligens hálózatok nélkül intelligens városokat sem tudunk kiépíteni. Az elmúlt hetek vitái eszmecseré, például Davosban, erre mutattak rá az ABB cég prezentációjára emlékszem élénken, aki az energia infrastruktúrával foglalkozik többek között, és arról beszéltek, hogy ha egy utcában ötnél több elektromos autót kötnek be a hálózatra, akkor kifüstölik a hálózatot. Hát jelenleg tehát a hálózatok maguk sem tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek a jövőben a fogyasztók részéről az irányukba fogalmazódnak meg. Például, hogy az, el, az elektromos áram nem egy irányban terjed majd az erőműtől a fogyasztótól, hanem bizony lehet, hogy a fogyasztók is bet, csatlakoztatnak, betápol, betáplálnak energiát, és sok irányba terjed majd az áram. Hogyan érjük mindezt el? Nos, itt különböző egymásnak ellentmondó tanácsokat kapunk. Az Enel például elégedett a, a 40 millió intelligens mérő felszerelésével Olaszországban. Aztán más részről azt halljuk, hogy van egy újabb, jobb technológia, melyet alkalmazni lehetne. Ezért úgy gondolom, hogy nekünk magunknak kell egy jó javaslatot elkészítenünk, hogy hogyan smartoljuk ki a gridet, hogyan tegyük tehát intelligensebbé a hálózatot, hogyan tudjuk az energiafelhasználást csökkenteni, hogyan tudjuk a keresleti oldalon a megújulókat jobb helyzetbe hozni, és hogyan tudjuk, az energiaáramlás legalábbis két irányú voltát megteremteni és biztosítani a hálózatokon belül, azért, hogy a közlekedés, a szállítás elektromos áramra való átállásának folyamatában nagyobb lépéseket tehessünk előre kulcs célok ezek is, jó megoldást kell erre találni. Hiszen, hogyha smart citykről, intelligens városokról beszéltünk, mit jelent ez? Egyrészt azt, hogy intelligensen használják fel az energiát. Aztán, hogy a, köz, hogy a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés CO2 neutrális, tehát valószínűleg elektromos meghajtással járnak majd a buszok. És ezek azok az előfeltételek, amelyek segítségével az új technológiák képíthetők lesznek. Ez egy nagy kihívás, amelyel szemben állunk, és ehhez előfeltétel, hogy a hálózatokat intelligensebbé tegyük. Sokan az energiahatékonyságra kérdeztek rám, illetve arra, hogy az épületek területén mit tehetünk. Volt, aki ezt mondta, hogy az épület állomány 80%-a nem modern kényes helyzetben vagyunk, hiszen egyrészt az polgármesterek, az önkormányzatok arra ösztökölnek bennünket, hogy tegyünk többet az európai szinten. Szívesen cserélnék ki a jó gyakorlatokat, a legjobb bevált gyakorlatokat, a good practice-eket. Másrészt óvatosságra intenek bennünket Európa más-más területeiről is, hangoztatva a szubszidiaritás elvét. Mi szerint, hogy a döntést a legalacsonyabb lehetsége szinten hozzák meg. Nos, úgy gondolom, értem én a szubszidiaritás mellett állókat, de ne felejtsük el, hogy a városokban lakik Európa lakosságának 80%-a. A civilizációs betegségek, a civilizációval összefüggő problémák, a a nagy dugók, a légszennyeződés, az egészségügyi károsultságok is a városokkal függenek össze. Ráadásul 600 városi, nagyvárosi polgármester hajlandó együttműködni velünk, tehát be kell őket vonni ebbe a pozitív folyamatba, és a lendületet ki kell használni. Az Európai Beruházási Bank elnökével is megvitattam ezt a kérdést, megvitatva, hogy hogyan tudunk lendületet adni ennek a folyamatnak. Nagyon jó tapasztalatokat szerettünk Bulgáriában, Romániában az energiahatékonysági projektekkel. Így akarunk az EIB-vel fellépni, és persze a Juncker alapot is fel akarjuk használni, annak érdekében, hogy egy egyszerű, de a, az önkormányzatokat bátorító uh, projekteket vezessünk be, akik uh, hajlandók lesznek majd bátra becsvágyó projekteket útjukra indítani. Kisvárosok, települések um, önkormányzati képviselőivel beszélünk, sikerprojektekről számolnak be. Például, hogy a helyi városi kórházat hogy állították át energiahatékony gazdálkodásra, hogy osztották meg a költségeket, de hát ezek ugye kis projektek, egy iskola, egy, egy, egy kórház, de mondjuk egy nagy lakótelep zöld kizöldítése bizony már túl nagy költségekkel jár, ehhez sokkal nagyobb tőke befektetésre van szükség. Ezért úgy gondolom, hogy az állampolgárok és az önkormányzatoknak segítünk, hogyha például tanácsadással és megfelelő tőkével állunk rendelkezésükre, és így arra, ahogy mondtam, biztatjuk őket, hogy nagyobb becsvágyjal merjenek ilyen eszközöket, ilyen projekteket útjukra indítani. Még egyszer mondom, az Európai Beruházási Bankkal ilyen energiahatékonysági programokon törjük a fejünket. Paulucci képviselő az ETS rendszerről beszélt, és az energia intenzív iparok, iparágokra is felhívta figyelmet. Valóban ez sok helyütt probléma Európában, nagy nyomás nehezkedik az er- energia intenzív iparágokra, ezért találtuk ki, vezettük be a carbon leakage intézkedést, megakadályozandó, hogy nehogy a széndiokszid jogszabályok miatt az energia intenzív um, iparágok ne uh, elvándoroljanak az Európai Unióból. Azt hiszem, hogy mindenki érti, és világossá tettük, hogy 2020 után is működik majd a carbon leakage uh, jogszabályok rendszere. De persze Párizsban jó megállapodásra van szükségünk, mégpedig azért, mert hogyha globális megállapodás sikerül találni az éghajlatváltozás ellen, és a széndiokszid csökkentésének érdekében létrejön az olyannyira vágyott level playing field, azaz egyenlő pályák, egyenlő esélyeket eh, kapnak majd az Európai Unión belüli államok és a harmadik államok. És így nem lesz tisztességtelen a verseny, igazságtalan a verseny, mi több a harmadik államokból jövő versenytársaink csatlakozhatnak becsavágyó erőfeszítéseinkhez. Ezért drukkolok, ezért dolgozom azon, hogy Párizsban becsvágyú, jó, globális megállapodás sikerüljön elérni. Sok kérdést feltettek nekem az energiabiztonságról, az északi tengeri, a Nord Streamről, az északi áramlatról. Annyit mondhatok mindenre, hogy igyekszünk világosan látni az energiaforrások szerepét az egyes energia útvonalakban. Hogyha az Oroszországgal és a Gazprommal való viszonyunkat látjuk, látjuk, hogy milyen fontos a diversifikáció. És hogy sokkal több forrásból szerezhessük be az energiaforrásunkat. Balcó Zoltán a moszkvai látogatásomra kérdezett rám, nyílt és őszinte vitát folytattunk, eszmecserét folytattunk minden szinten, politikai szinten. Megfogalmazódott az a szándék, hogy az energia párbeszédet újra kezdjük. Én azonban őszintén megmondtam az orosz partnernek, hogy szívesen tennénk ezt meg, de ehhez persze a Minszki fegyverszüneti megállapodás végrehajtását szeretnénk látni. Ami jelenleg eszkalálódik a a helyett, hogy fokozatosan normalizálódna Ukrajna, Oroszország és az UK, Oroszország és EU közötti viszony. Sajnálatos, amit látunk az elmúlt napokban, nagyon-nagyon nehéznek tűnik jelenleg e célok elérése. Ugyanakkor a Gazprom elnöke bejelentést tett, és ez az egyik hihetetlen meglepő bejelentés volt. Miller azt mondta, hogy a Gazprom üzleti tevékenységét átalakítja, és a vevőkkel való kommunikációt is átalakítja, hiszen ők nem az ügyfelekkel kommunikálnak, hanem sajtótájékoztatókon keresztül kommunikálnak az ügyfelekkel. 63 milliárd köbmétert irányítanak át Ukrajna felől Törökország felől. Nos, erről azt gondoljuk, hogy ez gazdaságilag nem működhet. Nincs egy ilyen gázmennyiségre igénye a világ ezen részén Törökországnak, további 15 BCM-re, Dél-Kelet-Európának 15 BCM-re lesz szüksége, ez összesen 30 BCM, de mi mit csinálunk a 33 további BCM-mel? És hogyha most valaki ezt mondja, hogy a görög-török határtól és hip-hop majd egy pipeline-t, egy eh, gázvezetéket épít, eh, eh, ez sem egy ilyen gyorsan. Szóval nagyon erős nyilatkozat volt ez a Gazprom elnöke részéről, de azt gondolom, hogy visszatérünk még erre a kérdésre, egy gazdaságilag megvalósítható, reális tervet kell majd kialakítani. Időközben persze diversifikáció célját szolgáljuk, és keményen dolgozunk azon, hogy új forrásokból szerezzük a gázt, és Bakuban hamarosan egy nagyon fontos találkozót tartunk, és meghatározzuk, hogy mi legyen az úti terve a déli folyosó kialakíthatósága kapcsán. Hogyan lehetne biztosítani, hogy új forrásból kapjuk a gázt ezen a valamikor kialakítandó déli folyam, folyosón, és hogyan lehetne az európai gázrendszert jobban becsatolni, más, más forrásokba becsatolni ezt a gázt. Ugyanez igaz a földközi tengeri platformra is, ahol például Algériából lehet növelni a gázimportokat, Izraelben új forrásokat fedeznek fel, Cipruson. Azt gondolom, hogy sok a kérdés persze, ez hogyan jut el a gáz Európában, de az a fontos, hogy egy hangon szólaljunk meg, és egy nagyon rugalmas, stabil gázinfrastruktúrát építsünk ki, annak érdekében, hogy az európai államok tagállamai között is az európai tagállamok között is áramolhasson a gáz, biztosítva a szolidaritást, hogy az Unió egységesen tudjon fellépni, hiszen mondanom sem kell, unióként sokkal erősebbek vagyunk, mint egyedül tagállamokként. Aztán Turmes úr. Ön kérdezte a jogalkotási terveinket. Persze tudja, hogy az intézmény közi kapcsolatokért voltam korábban felelős, úgyhogy tudom, hogy a parlamenttel kiépített kapcsolat nagyon fontos. Ezt csak röviden válaszolnék, majd a jövőben nyilván ez hosszabb vitát igényel. Nagyon fontos, hogy a megújuló, az energia, hatékonysági, a az ingatlanok energiahatékonyságáról szóló direktívákat mind át kell dolgoznunk. Nagyon fontos a fűtésre vonatkozó jogszabályok áttekintése, az okos finanszírozás és az okos épületek összefüggése. De ezek csak példák arra, hogy mit szeretnénk javasolni. Persze mi azt szeretnénk, hogyha a parlamentet bevonnánk, hogyha rendszeresen tartanánk a kapcsolatot, és ne csak a parlamentre számíthassunk, hanem arra is, hogy elősegítsék a munkánkat, és együtt építhessünk Európai Energiauniót. Engedjék meg, hogy több kérdésre együtt válaszoljak az interkonnektorokat illetően. Február végére már kiadjuk az első közleményünket hogy hogyan akarjuk ezt elérni az Európai Unióban, és 2030 után persze még nagyra törőbbek a célok. Szerintem az nagyon fontos lesz, hogy a csővezetékeket jobban összekössük. Már említettem egyértelmű képet kell alkotni arról, hogy melyik országban milyen az infrastruktúra, mit terveznek, hogyan lehet elérni a projektek végeredményét, mik a problémák, mik nem, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy ne csak a nemzeti nézősz, nézőpontból lássák a problémákat, hanem úgy, mint egy határon átnyúló projektet. hogy a technikai és az administratív akadályokat valóban kiiktathassuk az energiapiacon. Ha jól emlékszem, volt egy kérdés, amelyet Kaltenbach asszony tett fel az atomenergiáról. Természetesen, mint a szerződés őre, tiszteletben kell tartanunk a szerződést, a vonatkozó cikkeket, az energiamixre vonatkozó kitételeket, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jogi keretet is feljavítsuk az atomenergia biztonságot, a radioaktív hulladékok elhelyezését, a sugárvédelmet biztosítsók. Lesznek új beruházási tervek az új atomerőművek számára, és mindent megteszünk, hogy a legújabb technológiai biztonsági megoldásokkal legyenek ellátva a fukushimai tapasztalatok alapján tudjuk, hogy mindent meg kell tennünk, hogy a legújabb technológiákat alkalmazzuk a biztonság területén. Szanyi úr, amikor az atomenergiára kérdezett rá, a diversifikációt támogatjuk mindig a bizottság részéről, ezt szeretnénk minden projektben látni. Például Finnországban azt láttuk, hogy <coughs> még akkor is, hogyha orosz reaktorból kapják az energiát, akkor is a más ellátókkal is felveszik a kapcsolatot. Tehát a diversifikáció megint csak az ellátás területén nagyon fontos, de biztosítani kell, hogy minden energiaforrásra kiterjedjen. Aztán az energiaközösség kérdése Szerintem az energia közösség van nagyon jól együttműködünk. Az Energia Unió, mint egy olyan unió, ami nem áll meg az Európai Unió határain, mert hát nyilvánvaló, hogy a szomszédaink is részei ennek a projektnek, ők is együtt akarnak működni velünk, mi is az e, európai normákat szeretnénk elfogadtatni, az európai jogszabályokat, mert ez javítja a minőséget. Illetve hát nő annak a lehetősége, hogy az ő energiarendszereiket jobban integráljuk az európai rendszerekbe. Ez nyilván nagy kihívás, de nagyon fontos Ukrajna számára. És hozzásegítheti Ukrajnát ahhoz, hogy a teljes Oroszországtól való függéséből kilábaljon, és egy hatékonyabb energia rendszert építsen ki, amely sokkal jobban tudatában van a szén által okozott károknak. Elnök úr, én próbáltam minden kérdésre választ adni, nyilván nem tudok mindenkinek választ adni, és már túlléptük az időnket. Látom azt is, hogy a titkársága az órát nézegeti, úgyhogy valószínűleg itt az ideje annak, hogy befejezzem, de nagyon szívesen válaszolok mindenkinek, akinek itt nem tudtam most szóban választ adni és várom a további együttműködést, és remélem, hogy amikor elfogadjuk a csomagot, akkor is folytatjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen! Én is köszönetet szeretnék mondani. És nem sokára megint itt üdvözöljük Önt. Másrésztről viszont azért is köszönetet kell mondanom ennek, hogy a kérdésekre ilyen kimerítő válaszokat adott. Most pedig felfüggesztem az ülést egy percre, és a következő napi rendi pontra térünk át a rendben. Köszönöm szépen! Colleagues, can we start the debate, please? Kollégák, folytatnánk a vitát. Okay, so uh, our next uh, subject is uh, the debate on a new EU forest strategy for forest. Az következő napi rendi pontunk az erdőket és erdőgazdálkodást érintő új uniós stratégia és a lejelentést az Francesco Gambus. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos colegas, es un placer y un honor proceder a presentarles el proyecto de opinión elaborado. Nagyon örülök annak, hogy ismertethetem eh, ezt az új stratégiát, amely az erdőket és az erdőgazdálkodást érinti. Nagyon sok pozitív hozzájárulást kaptam a frakcióktól, és nagyon jól együttműködtünk az Agri, illetve ITRE szakbizottságokkal, akik szintén érdekeltek az európai erdőgazdálkodást illetően. A tartalmi dolgokat illetően szeretnék néhány dolgot ismertetni, ami a közvélemény számára nagyon fontos lehet. Három és félmillió ember munkahelyét és a GDP 7%-át érinti ez Európában, tehát nem csak a környezetvédelem számára fontos ez, az ipari ágazat, hanem ahhoz is nagyon fontos, hogy kilábaljunk a gazdasági válságból. Ezen a területen azonban nincs közösségi kompetencia, a szubszidiaritás elve érvényesül, de szeretnék itt utalni a regionális szervezetek szerepére, akiknek a felelőssége nagyon nagy. Nagyon fontos, hogy ezen a területen nagyon közeli eh, bevonjuk az állampolgárokat is ebben a jelentésben három dolgot szeretnék kidomborítani, a szociális, a gazdasági és a környezetvédelmi aspektusokat. Ezt nem csak mondom, hanem ez tény is, hogy így próbálok működni. A fenntarthatóság nagyon fontos az erdőgazdálkodás területén, ez inkább a mediterrán régióban nagyon fontos, természetesen egy olyan erdő, ami nem ég le minden nyáron, sokkal inkább fenntartható, mint egy olyan erdő, ami minden nyáron elpusztul. Nagyon fontos, hogy az állami tulajdonban és a magántulajdonban levő erdőket is figyelembe vegyük. Aztán nagyon fontos az újra erdősítésnek a kérdése, ami nyilvánvalóan azt is eredményezi, hogy a mezőgazdasággal együtt kell működni, illetve nagyon fontos, hogy a nemzeti tagállamok ösztönzőket teremtsenek az erdők védelmére. Ez különösen a kis tulajdonban levő erdők esetében a fontos. Ezen kívül a környezetvédelmi nemzeti terveket tovább kell fejleszteni, de nem szabad, hogy ez azzal járjon, hogy további bürokráciát terheljenek az erdőgazdálkodókra. Aztán az állásfoglalás utolsó része, ez egy nyilatkozat arról, hogy az érintettek, akik ebben az iparágban működnek, mit gondolnak erről a tervről. Alapvető fontosság, hogy őket bevonjuk. <clears throat> Nem szabad, hogy a kormányzati szervek korlátozzák az erdőgazdálkodóknak a tevékenységét. Fenntartható gazdasági fejlődést teremtenek, zöld hozzáadott értéket jelentő álláshelyeket, és a helyi gazdaságot fellendíték. Ezen kívül ez a természeti diversifikációt is biztosítja, illetve biztosítja azt is, hogy a fiatalok ne hagyják el a helyi gazdaságokat, és ne vonuljanak a városokba. Én nagyon szépen köszönöm minden egyes frakciónak, hogy hozzájárult az állásfoglaláshoz. Én nagyon sok kérést felkoroltam, és alapvetően Köztinger asszony csak segítette a munkámat. Elnök, köszönöm szépen. Most az árnyék előadók. Brennan úr, köszönöm szépen. Köszönöm a kollégának is, hogy ismertette az európai erdőgazdálkodásra vonatkozó stratégiát. Üdvözletes, de itt a hangsúlyok elhelyezése nagyon fontos. Nagyobb hangsúlyt szeretnék látni, hogy a klímaváltozás ellen hogyan harcolhatunk az erdőgazdálkodással, illetve hogyan teremt munkahelyeket, bár ezt említett az előadó. Jelenleg a szén kibocsátásunk 10%-át szívják fel az erdők Európában, és ha olyan országok, mint Írország például, ahol a 10%-os erdőlefedettségről 18%-ra kívánják növelni a lefedettséget 2015-re, akkor még több szenet tudunk szekvesztrálni, és ez nagyon hasznos a környezet számára. Persze ezt nehéz előre jelezni, de úgy tűnik, hogy minél inkább ez tudományos alapon kezeljük és gazdálkodunk, annál több szenet sikerül lekötni az erdőknek, és hát például én itt most egy fa asztalnál ülök, úgyhogy ez is egy fa, amit kivágtak, és nem fog már szenet szekvesztrálni, úgyhogy erre figyelnünk kell. A technológiai megoldásokat illetően a faszálas technológia egyre inkább fontos, erre is figyelnünk kell. Azon kívül, hogy szenet kötlek le az erdőink, én azt is hangsúlyoznám, hogy az erdőgazdálkodásban mennyi munkahelyet lehet teremteni. Aztán az egészségügyi haszna annak, hogyha valaki az erdőben fizikailag aktív, biciklizik, fut, és így tovább. Aztán annak a hozzáadott értéke, hogy valaki egy fát elültet, és 5-10 év múlva látja ezt a fát, és ezt lehet használni gazdasági célokra is. Nyilvánvalóan, hogy itt még van mit tennünk. Aztán Tudjuk, hogy a fásítás az akkor is nagyon hasznos, hogyha az áradásoknak eljét akarjuk venni, illetve ezeket visszahozza. Aztán nagyon fontos a klímaváltozás hatásainak csökkentése, ehhez hozzájárulhat a fa felhasználás. Az állampolgárok számára az erdőgazdálkodás nagyon fontos. Az ember legjobb barátja már nem a kutya, hanem a fa Európában. Thank you. Um... Köszönöm. Dorfman úr. Dorfman úr. Tak for det, øh, og jeg vil godt øh, starte med at takke øh, <clears throat> ordføreren for det arbejde, han, han gør. Köszönöm szépen, és az összes köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevenek kitűnő munkát végzett. Az EU erdőgazdálkodási stratégiája üdvözletes, de persze az erőfeszítéseket koordinálnunk kell. Klímaváltozás, környezetpolitika, nagyon sok más politika is van, amely az erdőkre kihat. 3,5 millió állampolgárunk tevékenykedik az erdőgazdálkodás területén. Ez azt jelenti, hogy ez a harmadik legnagyobb munkahely teremtő szektor Európában. Ezen kívül az erdőgazdálkodásnak nagyon fontos a szerep a nemzeti stratégiákban is. Ha központosítanánk az erdőgazdálkodást, az nem lenne túlságosan kívánatos, hiszen én azt gondolom, hogy a tagállamok kellene, hogy kompetensek legyenek ezen a területen. Nem tartom jó ötletnek a kötelező jellegű erdőgazdálkodási politikákat. Nem lehet mindenkire ugyanazt a tervet ráhúzni. Ami nagyon fontos, hogy az erdő tulajdonosokat bevonjuk ebbe a vitába. Kutatásfejlesztés szintén nagyon fontos terület. Ez a szektor csak profitálhat az új elképzelésekből. Az oktatás az, hogy az erdőgazdálkodás szerepére rámutassunk az iskolákban, hogy megértessük az állampolgárokkal, főleg a városi lakók sokkal, milyen fontos az erdő. Ez fontos. Továbbá a versenyképessége a szektornak. Csak ha versenyképesek maradunk, akkor vonzhatjuk a beruházásokat, és akkor érhetjük el azt, hogy a jövőben a biogazdálkodás területén sikeresek legyünk. Nagyon fontos, hogy a kezelési tervek, tehát működési tervek a tulajdonosok számára, itt a fenntarthatóságot a gyakorlatban garantálni kell. A legtöbb tagállamban ez egy önkéntesen választható tervezési forma. Köszönöm. Thank you. Now... Köszönöm szépen, aki aztán következik. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Campus előadónak ezt a nagyon jó szövegtervezetet, kiegyensúlyozott és kompetens szöveget látunk. Tudjuk azt, hogy az erdők érzelmi értéket is képviselnek, hiszen nagyon fontos kikapcsolódási helynek számítanak az erdők, de félelmetes helynek is. Ezen túlmenően mm, bevételi forrás is jelent egy erdő. Az előadó említette, hogy a szubszidiaritás elvét be kell tartani, de fontos a legjobb gyakorlatok terjesztése, és nagyon fontos a koordináció is. A mediterrán, földközi-tengeri országokban van egy különleges probléma, az tüzek problémája. Más országokban más veszélyforrások leselkednek az erdőkre. A fa kiváló nyersanyag az ipar számára is, és tudjuk azt, hogy a fa ugyanolyan jó barátunk, mint a kutya, vagy még jobb. Nagyon sokat használják a fát az, építő, az építőiparban, de máshol is. És a gazdasági válság időszakában nagyon fontos, hogy a munkahelyteremtésre odafigyeljünk. Nagyon fontos munkahelyteremtés szempontjából, tehát az erdészeti szektor is nagyon fontos az erdészeti stratégia Európa szempontjából, ezért is. Vannak olyan régiók, illetve egész nemzetek, akik nagyon komolyan függnek az erdőiktől. És azért ennek óriási jelentősége van. De az Európai Uniónak globális felelőssége van az erdőkért. Nem engedhetjük meg azt, hogy az erdők sokszínűsége elszegényedik. Ez egy olyan felelősség, amelyet közösen viselünk. De a legfontosabb kérdés az erdő védelme, illetve az erdő használata. Azt kell biztosítanunk, hogy a védelem és az egyúttal történő használat ne álljanak ellentétben egymással, hanem ezeket össze kell hangolni. A fát hosszú távon fenntarthatóan is fel lehet használni, hogyha az erdőkkel jól gazdálkozunk, akkor ez mind a természet, mind az ember javát szolgálja. Az erdészeti gazdaság különösen fontos, és reméljük, hogy pozitívan fejlődik tovább ez a tervezet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kironen asszony. Köszönöm szépen elnök asszony, Kampusz az úrnak én is köszönöm ezt a dokumentumot. Nos, mi finnek tulajdonképpen az erdőben növünk föl, zöld a vérünk. Az erdőhöz különleges kapcsolat fűzi engem is. Számunkra, finnek számára az erdő soha nem csupán fa, forrás, hanem emberek és állatok paradicsoma. Érzelmileg, szociálisan, gazdaságilag és kulturálisan nagyon sokat jelent számunkra és Európa számára az erdő. Ebben a kontextusban végig kell gondolnunk, hogy az erdő által kínált nyersanyagok ezek, ez nem csak fát jelenthet, mint nyersanyagot. Az erdő számos más anyagot is kínál nekünk. Számos környezetbarát gyakorlati megoldást kínál az erdő az építőipar számára, de energiahordozókat is kínál az erdő. Az Európai Unió erdészeti erdőgazdálkodási stratégiája véleményem szerint jó egyensúlyt teremt ezen a területen, ahol nagyon komoly, fontos kérdéseket kell megoldanunk. Az Európai Unióban közös alapelvekre van szükségünk, közösen kell gondolkodnunk, de a tagállami és helyi szintet sem, sem, sem szabad kifelejteni. A szubszidiaritás elvét nagyon fontos, hogy itt is betartsuk. Az erdők fenntartható kihasználása az Európai Unióban egy különösen fontos aspektus jelent, és az Európai Uniónak meg kell teremteni erre a megfelelő keretet. Különösen fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió minden fellépésében felelősséget mutasson. Ez mind az Európai Unió felség területére, mind az egész bolygóra vonatkozik. Valamennyi fórumon fel kell szólalnunk ahol környezetvédelemről és erdészetről, erdővédelemről van szó. A fenntartható erdészeti ö, politikát kell megvalósítanunk, hiszen a bolygóért érzünk felelősséget. A biológiai sokszínűség a bolygón csak így maradhat meg, és a klímaváltozás ellen is így vehetjük fel a harcot. Az földért közösen viseljük a felelősséget. Köszönöm szépen, Macuronis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Az erdészet és a fafeldolgozási szektor nagyon sérülékeny helyzetben lévő szektorok, ezeket a szektorokat a politikai változások nagyon érzékenyen érintik, ezért jobban kell koordinálni a fellépéseinket, a tevékenységeinket, és össze kell hangolni ezeket ezen a területen, és a politikusokkal is egyeztetni kell az új stratégiának valamennyi szemet le kell fedni az értékteremtő láncolatban, egészen a forgalomba hozásig, a különböző termékek forgalmazásáig ez kell, hogy legyen az alapelv. Az erdészeti erőforrások megfelelő kihasználását a jobb ellenőrzéssel lehet garantálni. A fa kivágási területekre is gondolok, de a megfelelő intézkedéseket egész, az egész folyamat során foganatosítani kell, és kell egy hosszú távú stratégia, amely egy kiegyensúlyozott ö, ö, nyersanyag felhasználásra épül, hogy így keletkezzen többletérték, illetve a magán erdészete, erdészeteket is támogatni kell, meg kell teremteni a jogalapot, az egységes alapelvek tekintetében az erdőgazdálkodás területén. Ezért a magán partnereket is be kell vonni ebbe a management folyamatba, és egyenrangú félként kell kezelni őket. Nagyon fontos további feladat az, hogy a lehető legnagyobb szociális és gazdasági többletértéket hozzuk létre. Köszönöm szépen. Most pedig az most az elnyék előadók felszólalásai végre értünk, most Garcia Perez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos gondolatmenettel egyetértek az elhangzottakból. Természetesen ma nem áll módunkban az, hogy az Európai Unió közös erdészeti politikáját bevezessük, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy szolidaritásunkat mutassunk azon tagállamok irányában, amelyeknek európai támogatásokra van szükségük. Az elsivatagosodás, az asszály és az erdőtüzek elleni fellépéseikben. Ez a szöveg remélem, hogy konkrét intézkedésekhez is vezet a szubszidiaritás határain belül, amelyre már utaltak a kollégák is. Nem tudjuk támogatni azt, hogy az erdőgazdálkodási terveket bizonyos esetekben el lehessen utasítani. A földközi er, a földközi tenger menti erdők nagyon elhanyagoltak több esetben, több esetben a tulajdonos személyesen világos, és ezek a senki földjei nagyon komolyan kitettek a spekulációnak, de akár az erdőtüzesnek is, illetve a kártevők pusztításának. Itt fellépésre, hatékony fellépésre van szükség, munkahelyteremtés céljából is. Ezért valamennyi erdőnek Európában szükség van egy erdőgazdálkodási tervre. Remélem, hogy Köztinger asszony és Gambusz úr e tekintetben még meg tud minket győzni a megfelelő elképzeléseikkel, és köszönöm, hogy érdeklődnek és időt szakítanak erre a témára. Köszönöm szépen, Evi asszony következik. Grazie, grazie Presidente. Eh, ringrazio. Köszönöm szépen, köszönöm elnökasszony, és köszönöm szépen, hogy az előadó előkészített ezt a kitűnő európai erdőgazdasági dokumentumot. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk feladata az, hogy egy-két eh, aspektusát az, erdők, az erdőgazdaságnak kiemeljük. Valóban természeti erőforrásról van szó, de meg kell őriznünk ezt és megfelelő egyensúlyt kell találni a források megőrzése, a természeti erőforrások és a kihasználások, kiaknázások között. A erdő nem lehet kizárólag az ipar nyersanyag forrásom, hanem ez egy nagyon komplex környezetvédelmi rendszer, melyben a számos állat és növényfaj él, ráadásul az erdő megköti a szindioxidot, és megköti például a talajt is, megakadályozva az eróziót, ez Olaszországban nagyon fontos kérdés. És még egyszer mondom, sok ezer állat és növényfaj él együtt az erdőben, és nem utolsó sorban persze az embert is szolgálja az erdő. Éppen ezért um, az erdőgazdaság um, meg is zavarhatja az, um, azt a kényes egyensúlyt, ráadásul a savas eső vagy a különböző paraziták megjelenése is veszélyeztetheti az európai erdőállományt. Ezért az erdők és az erdőállomány támogatása és megőrzése nagyon fontos Európai Uniós stratégia és amikor az erdőgazdasági tevékenységeket tervezzük, ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Ugyanakkor <clears throat> drámai deforestációs folyamat tanúi is vagyunk a világ különböző területein, mert um, bioüzemanyagot próbálnak kinyerni az erdő anyagaiból. De nem csak harmadik államokban, hanem nálunk is aggasztó tud lenne a helyzet. Éppen ezért meg kell akadályoznunk, hogy a szabályozó rendszer akadályozza az egészséges fejlődést. Rövid és középtávon meg kell akadályozni, hogy a gazdálkodók csak a maximális profitra koncentráljanak. Köszönöm szépen, utolsó felszólalunk Torvald úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most nagyon érdekes ez az eszmecsere, mivel meg vagyok róla győződve, hogy nagyon különbözőek a tapasztalataink az erdő, az erdészet területén. Van egy nagyon jó történetem is, hogy Holland, a, a diplomata odalépett a finn diplomatához, és megkérdezte Holland a fint, mennyi erdő van Finnországban? ez egy olyan kérdés, amely, amelyet a finnek nem tudnak értelmezni, mivel Finnországban nem lehet megszámolni az erdőket. Hogyha a saját házam táján sétálok, akkor a következő 200 kilométeres körön belül valahol erdőbe érek. 200 kilométeres körön belül erdőbe ütközöm, vagyis a finn diplomata nem tudott válaszolni a holland diplomata kérdésére, erre a holland diplomata büszkén azt mondta, hogy nálunk 18 erdő van Hollandiában. És ugye hát ez nagyon jó, de ebből a történetből egyértelműen kihallik, hogy a 18 erdő körül szöges drótkerítés is van Hollandiában, és valószínűleg ennek megvan a jó oka. Tehát, hogyha ezt a kérdést boncolgatjuk, a stratégia kérdését, akkor nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy nagyon különbözőek a viszonyok az egyes tagállamokban, és amikor külön barátom az ő elképzeléseiről beszél Kelet-Finnországban, ezek nagyon különböző tapasztalatok az én tapasztalataimtól, pedig én ugyanabból az országból jöttem, vagyis kérem, ne gondolják azt, hogy hogy nálunk is 18 erdő van, vagy hogy bármilyen nagyságú erdőt Európai Uniós védelem alá kell helyezni. Egyszerűen legyen csak ott az az erdő nekünk. Köszönöm szépen. Most a bizottság következik. Röviden, elnök asszony, köszönöm a szót. Köszönöm ezeket a felszólalásokat a bizottságban. Az Európai Bizottság erdészeti szak, stratégiája egyértelműen egy holisztikus megközelítésben gondolkozik, többletértékben gondolkodunk a külső és a belső szakpolitikai témákat, figyelembe veszük, és az egész értékláncra kihatással szeretnénk lenni. Európai Uniós és tagállami szintű fellépésekben is gondolkodunk a szubszidiaritás elvének megfelelően. A stratégia elismeri az, hogy a termelékenységen túlmenően az ekoszisztéma szempontjából is nagyon fontos az erdők szerepe, számos tag ez, erről beszélt is, például az egyes kulcsfontosságú állat- és növényfajok élőhelyéről beszélünk, széndiokszid megkötéséről, levegő tisztításáról, illetve talajszűrésről, talajerózió meg, megelőzéséről, illetve turisztika és a pihenőhelyek megvétéről is. E, és ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az erdők korlátos forrás jelentenek, és biológiai határai vannak a kihasználásoknak, hogyha nem akarjuk, hogy erodálódjanak. Egy lehet, olyan lehetőségünk van, amely során meg kell teremtenünk a fenntartható gazdaságot Európában, és fontos az is, hogy a klímaváltozás elleni harcban is felismerjük az erdők kulcsfontosságú szerepét, de másrészt a sérülékenységüket is a klímaváltozás kihatásaival szemben. Az tüzek a jövőben gyakoribbak vál, gyakoribbá válnak előreláthatóan, ezért nagyon fontos, hogy összeegyeztessük a termelékenységi és a, a, a jótékony hatású aspektusait az erdőknek. A bizottság nyitott fülekkel viseltetik a parlamenti javaslatok tekintetében, mind a vita folyamatában, mind pedig a, a, a tanácsi határozatok kidolgozásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül pedig Gambusz úrnak adom meg a szót, vonja le a következtetéseket. Sí, muchas gracias, presidenta. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni mindenkinek a barátságos és pozitív eh, hozzászólásokat. Mondtam már, hogy ebben a véleményemben arra törekszem, hogy az egyensúlyt megtaláljam. Hiszen a véleményt akkor kezdtük megfogalmazni, amikor még más-más szinten állt a dokumentum megfogalmazása. Voltak éppen, tehát beszéltünk koordinációról, de ugyanakkor homogenizációról is beszélhetünk. Ez nagy különbség van persze a kettő között. És nagyon fontos, hogy a két valóságot el tudjuk egytől választani. Persze, egy finn számára, vagy egy földközi tengeri térség országából jövő ország számára az erdő teljesen mást jelent. Az én célom az volt, hogy jó egyensúlyt találjak az erdő között, mint, a, mint munkahelyteremtő és gazdasági tényező között, másrészt, mint a éghajlatváltozás változás, éghajlatváltozást enyhítő tényező között. Természetesen az észak-déli szolidaritást is figyelembe vettem megfogalmazásomban. arra a következtetésre jutva, hogy e sokszínűség alapján nem lehet egy egyöntetű erdészeti stratégiát kidolgozni. Meg kell akadályozni, hogy túlzottan egységesítsünk, hiszen ez megakadályozna, hogy tiszta, jó, egészségű állap, egészségi állapotban tartsuk meg az erdőket, úgy, hiszen ez egy cél, melyet fenn kell tartani, de nem szabad veszélyeztetnünk a munkahelyeket, az erdőgazdaságot sem. Azok az erdők, amelyeknek nincsen gazdája, vagy amelyeknek tulajdonviszonya bizonytalan, gyakran elhanyagolj, lódnak, elhanyagolják őket, és hogyha elhanyag, ha egy erdő elvadul, akkor már nem szolgálja a társadalmat pozitív értelemben, sőt, a természeti hatása sem olyan jó. Éppen ezért az a fontos, hogy tiszta, világos, jól működtetett erdeink legyenek, amelyek a környezet célját épp úgy szolgálják, mint a gazdaság érdekeit. Biztos vagyok benne, hogy képviselőtársai módosításai gazdagítják majd a szöveget, és ezzel sikerül egy széles támogatottságú szöveget elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, Gambusz. Úr, január 28-áig 12 óráig lehet benyújtani módosítókat, és február 21-én szavazunk az MV-ben. Most pedig lezárjuk a nyílt ülést, a következő ülésünket csütörtökön tartjuk, január 29-én. Mindenkinek szép estét kívánok!